Yeah. yeah, she's there, over there. Please, we should... Uh... Kérem, kezdjük el a munkát, mert uh, nagyon sok napirendi pont vár ránk, és vannak vendégeink is. Úgyhogy um, kezdjük a nyolcas napirendi ponttal, a közös európai adásvételi joggal. Az előadó Marianne Tyson, akinek meg is adom a szót. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani azon kollégáknak, akik módosítókat terjesztettek elő. Ez a közgazdászok számára nem egyszerű, a jogászok számára még bonyolultabb téma. Úgyhogy rendkívül örülök annak, hogy ilyen sokan erőfeszítést tettek annak érdekében, hogy a Júri Bizottság elé terjesztendő jelentésünket javítsuk. Meg kell találnunk a megoldást minden egyes pontra, hogy átadhassuk ezt az anyagot a Júri Bizottságnak. Egy kivétel, van egy javaslat, amelyet el kellene utasítanunk. Ennek a szövegnek az a célja, hogy a határon átnyúló kereskedelmet ösztönözze, és a KKV-knek a belső piacra való jutást szeretnénk megkönnyíteni, hogy a fogyasztók versenyképesebb árakat fizessenek. Jogi szempontból ez a lehető legegyszerűbb kell, hogy legyen. Úgyhogy ezt a javaslatot ezért nem kellene elutasítanunk. Hát jó, megértem végül is, hogy sok mindent kell még kijavítani ezen az anyagon, úgyhogy meg kellene vitatnunk, hogy melyek az elképzeléseink, és a javaslatainkat el kellene juttatni a Júri Bizottsághoz. Tudom, hogy ott még behatóan fogják ezt elemezni egy negatív hangvételű jelentést, azonban elutasítok. A módosítók második része pedig az alkalmazásra az európai adásvételi jog business-to-business -business szerződésekre való alkalmazására vonatkozik. Vannak, akik azt állítják, hogy a B2B szerkezetek, ezek problematikusak, az ilyen szerződéses jogviszonyok problematikusak, és most a nagyvállalatokra is vonatkoztatni kellene ezt a KKV-kkal szemben. Mások azt mondják nem, a B2B benne kell, hogy maradjon két nagyvállalat közti szerződéses jogviszonyban is, tehát nem csak akkor, hogyha egy nagyvállalat és egy kisvállalkozás között jön létre a szerződéses jogviszony. Elolvastam a módosítókat, és nem értek egyet azzal, hogy ezt kivegyük a jelentésből, mert ez egy általános elem, egy általános pont, hogy azt mondjuk itt, hogy a Think Small First elvét érvényesítsük. Tehát ezt az általános elvet kellene követnünk, hiszen a KKV-k nem ugyanazzal az pozícióval rendelkeznek a piacon, mint a nagyvállalatok, éppen ezért rájuk előnyösebb szabályok kell, hogy vonatkozzanak. Aztán voltak arra irányuló javaslatok is, hogy a hatályt az összes vállalatok közti szerződéses jogviszonyra terjesszük ki. Ez Gigold úr javaslata volt, de ezt megint csak elvetem. Én azt hangoztatom, hogy think small first, ez az elvez jó, de a think small exclusively az mégsem járandó út. Biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy ezt az adásvételi jogot a nagy versenytársakkal szemben is érvényesítsék, és a KKV-kkal szemben is. Ha ezt lehetővé tesszük, akkor gyakran fogják alkalmazni ezt az adásvételi jogot, mert ez gyors eredményhez vezet. Úgyhogy ezt az elképzelést támogatom. Támogatom azt, hogy az összes B2B szerződéses jogviszony bekerüljön a javaslatba. Ami pedig a felülvizsgálati záradékot, illetve az értékelési záradékot illeti, az erre vonatkozó javaslatokkal egyetértek, jó magam is benyújtottam ilyen módosítókat, amelyben felvetem azt, hogy ha néhány éven belül értékelésre kerül sor, mely pontokat kell javítani. Ha megnézem a kollégák módosítóit, akkor azt kell mondjam, hogy a 18-as és a 19-es módosítás nem vet fel problémákat. Ott az szerepel, hogy ellenőrizni kell hogy a KKV-k mennyiben tudnak élni ezzel a lehetőséggel, hiszen a KKV-k sajátosságait figyelembe kell vegyük, éppen ezért egy ilyen irányú értékelés tanácsos lenne. Aztán ellenőrizni kell azt is, hogy a tranzakciós költségek csökkentek ez, ugye? Egyértelmű, a 19-es módosító Precedo úrtól erre vonatkozik a 11-es módosító Gigold kollégától. Ő azt szeretné, hogy az európai adásvételi jog a jövőben a bonyolultabb szerződésekre is alkalmazást kapjon, például a biztosítási szolgáltatásokra is terjesszük ki. Ebbe most még nem mennék bele, az ilyen szolgáltatások ugyanis annyira specifikusak, hogy jobb, ha külön jogszabály vonatkozik rájuk és úgy tudom, hogy a bizottság egy önkéntes eszközt tervez a biztosítási szerződésekre, tehát meg kell talán várnunk, hogy milyen irányba kíván menni a bizottság, még mielőtt az Európai Adásvételi Szerződést kiterjesztenénk az ilyen szolgáltatásokra is. A közös európai fizetésképtelenségi törvény, illetve egyéb kérdések ezek már túl messzire mennek, úgyhogy ezeket a módosításokat szeretném elvetni. Ami azonban szükséges, az az, hogy az értékelési záradékot kiterjesszük olyan esetekre, amikor amikor problémás helyzetek merülnek fel. Gigold úr ezt javasolta a 20-as módosítás Preszedő úrtól. Ez összhangba hozható más módosítókkal. Erre vonatkozóan egy szóbeli kompromisszumot javaslok majd, és úgy gondolom, hogy ezzel így boldogulhatunk. Aztán volt még egy átfogó csomag, amely tartalmaz különböző módosítókat. Ezekből kiderül, hogy a biztosítások a termékek eladásával kapcsolatos biztosítások miatt fejezik ki aggodalmaikat az előterjesztők. A biztosítások egy különleges saját jogi keretet igényelnek. De ez nem olyan egyszerű, amikor kapcsolódó szolgáltatásokról van szó, ezek nem szabad, hogy pénzügyi szolgáltatások legyenek. Itt ugye az szerepel, hogy pénzügyi szolgáltatások, biztosítási szolgáltatások eleve ki vannak zárva, viszont a hatály szempontjából mindenki számára egyértelmű kell, hogy legyen, hogy nem szabad, hogy az európai adásvételi jog hatály alá tartozanak a biztosítási szolgáltatások. Egy másik preszédó módosító, hogy is mondjam, azt írja, hogy az adásvételi jog egy választható eszköz. Preszédó úr azt mondja, hogy meg kell akadályoznunk azt, hogy a tagállamok a közös európai jogot helyettesítik a saját nemzeti jogukkal. Vannak olyan országok, amelyek szeretnék a nemzeti jogot az európaihoz igazítani. Sánchez eh, Presedo úr módosítóját én úgy értelmeztem, hogy lehetővé kívánja tenni, illetve tisztázni kívánja ezt a lehetőséget, de azt hiszem nem avatkozhatunk be a nemzeti hatáskörökbe, hiszen ez a tagállamok hatásköre, nekik kell erről dönteniük. Aztán az eszköztára kapcsolatos eh, módosítás, eh, Sánchez Presedo úr be szeretne vezetni egy ilyen toolboxot, egyfajta eszköztárat, amely által felhasználóbarátabb lesz az adásvétel jog, ezzel egyetértek. Azt is támogatom, hogy a mintaszerződéseket vegyük ide, vegyük be. Tisztázni kell, hogy a különböző jogi eszközök egymással milyen viszonyban állnak. Ezt egy preambulum bekezdésben helyezném el, és még egy szóbeli módosítót szeretnék benyújtani. Ez a toolbox kellene, hogy tartalmazzon egy, egy iránymutatást, egyfajta értelmezési segítséget, hogy a rendszer működésének kezdetétől fogva tudjuk, hogy hogyan kezeljük, és hogy az értelmezési félreértéseket el lehessen kerülni. Hatodik pont, ez már a mellékletre vonatkozik, itt pedig a szerződés szabadságát helyezzük kilátásba. Ez ugye a jogi rendszerek egy alapelve, és ez azért szerepel itt, mert a cherry pickinget el szeretnénk kerülni. És ez is szerepel egy módosítóban, a 21-esben, Sánchez Presedo úr módosítójában. Osztom ezt az aggályt, de a módosítót nem tartom szükségesnek, hiszen ez a mazsolázgatás, ez eleve, eleve tilos a 8-as pont értelmében. Ami pedig a B2C, tehát a fogyasztók és a kereskedő közti jogviszonyt illeti, itt csak a közös európai jog mellett foglalhatunk állást, ami pedig a jogviszony, a szerződéses jogviszony szabad, kiválaszt, szabad megválasztását illeti. Úgy gondolom, hogy kívánatos a szabad mozgástér, a kellő mozgástér, úgyhogy ezt a fajta mm, Sánchez Presedo módosítót nem tartom elfogadhatónak, megpróbálunk majd egy másikat benyújtani. Egy további aggály pedig, amelyet az értelmezésbeli eltérések kapcsán hallhattunk, olyan kérdéseknél, amelyeket nem tisztázunk explicit módon. Sánchez Presedo úr azt javasolta, hogy a nemzeti jogra bízzuk az értelmezést, nem pedig úgy kezeljük, ahogyan az a jelentésben szerepel. Úgy gondolom, hogy egy európai értelmezésre van szükségünk, hiszen egy európai eszközünk lesz, az európai adásvételi jog, és ez a lehetőleg egységesebb kell, hogy legyen. Nem mondhatjuk azt, hogy a nemzeti jogszabályokat vesszük alapként az értelmezéshez. Egy olyan eszközre van szükség, amely 27 tagállamra vonatkozik, de amelyet mindenki saját maga értelmezhet. Ez azt hiszem, hogy teljesen eltorzítaná az egész rendszert. Ahol jogbizonytalanság vagy kétség merül fel, ott a tagállamoknak meg kell adnunk azt a lehetőséget, hogy maguk a tagállamok értelmezzék a lehetőleg messze menőleg, leginkább messze menőleg a szövegeket, mert lehet, hogy lesznek hézagok, joghézagok, akkor adott esetben ismét az európai jog hiányosságain helyett nyilván a, vissza kell nyúlnunk majd a nemzeti joghoz. Viszont az értelmezés a lehető legeurópaibb kell, hogy legyen, mert a belső piaci feltételek csak így teljesülnek, illetve a rendszer célkitűzéseit csak így tudjuk legjobban elérni. Egy szóbeli módosítót fogok benyújtani, olyat, amelyet a többi előadóval is egyeztetni fogok, hogy meg tudjunk állapodni, és a lehetőleg egyszerűbb legyen majd a szavazólista, hogy minden képviselőcsoport számára egyértelmű legyen a helyzet. Ami a nézeteltéréseket illeti, ezek annyira nem jelentősek, úgyhogy azt hiszem mindenképpen boldogulunk majd. Egy-két észrevételem volna még, elnök úr. A kiegészítő tájékoztatási kötelezettség a 23-as, 25-ös, 26-os módosítók értelmében ennek eh, a lényege. Ezen módosítók mögött meghúzódó szándék érthető a 23-24, de nem tudom elfogadni a 25-ös esetében is az adásvételi jog konkrét aspektusairól van szó. Szó szerint a szerződéskötés megelőző kötelezettségekről van szó, ahogyan az a fogyasztóvédelmi irányelvben is szerepel. A fogyasztóvédelemnél a maximális harmonizáció a cél. Az IMCO kollégák viszont tudják, hogy a tárgyalások rendkívül bonyolultak voltak, nem csak a parlamentben, hanem a tanácsban. Úgyhogy én ehhez nem nyúlnék hozzá. Hagyjuk meg ott az irányelvet, és megnézzük majd, hogy mi történik, ha átültetjük a gyakorlatba, és ugyanez a helyzet itt is, hogyha a fogyasztóvédelmet kívánjuk szabályozni, akkor ez maradjon ott a fogyasztóvédelemnél. A 25-ös módosító indítvány a fogyasztóvédelmi irányelv 5-ös cikkére vonatkozik, ott minimális harmonizáció szerepel. Ebben a tekintetben tehetünk egyet mást. Egy szóbeli módosító formájában azt hiszem jó megoldást találhatunk, hogy átvegyük Sven Gigold módosítójának egy részét. És lezárásképpen vannak módosítók, amelyek a tisztességtelen versennyel kapcsolatosak. Mondhatjuk, hogy ha egy szerződés tartalmaz egy elfogadhatatlan záradékot, akkor kötelező érvényű marad a megállapodás azokra nézve, akik megkötötték, de nem vonatkozik másokra. Ez számomra túl messzire megy, ezt nem tudom elfogadni. Nem gondolom, hogy ennyire abszolút módon ki kellene jelentenünk, hogyha valami félre sikerült, például az ember vesz egy hűtőt, akkor mondjuk azt, hogy megtarthatja az ember a hűtőt, de az árat nem kell megfizetnie, érte? Hát kész vagyok arra, hogy elinduljunk ebbe az irányba. Szükség esetén a bíró kell, hogy döntést hozzon. Tehát ezért én úgy vélem, hogy a szerződés hatályos, a tisztességtelen feltételek ellenére, feltéve, hogyha nem tartalmaz abszurd feltételeket. Azt javaslom, hogy az előadó és a módosító erőterjesztője még egyeztessenek. Egyeztetünk, és akkor remélhetőleg javíthatunk ezen az eljáráson, és a Juri Bizottsághoz eljuttatjuk majd. De főleg azért vagyok hálás, hogy nem bocsátkoztak jogi vitákba a módosítók tárgyában, mert ez a júri hatásköre, mi nagy vonalakban írunk arról, ami az ECON számára releváns. Tehát javasolnék néhány szóbeli módosítót, ezekről majd kétoldalúan beszélhetünk, és kellő időben majd egyeztetünk a szavazólistáról is, hogy zökkenőmentes legyen a szavazás. Köszönöm szépen, Tyson asszony. Most pedig az árnyék előadók következnek. Preszédó úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak a módosítók ismertetését. Én az Ekon Bizottság céljainak szellemében próbáltam a módosítókat előterjeszteni. Szerintem nem a különböző költségekről van itt szó, hiszen számunkra inkább a tranzakciós költségek az aggályosak. A diverzitás, mint olyan önmagában nem kellene, hogy költséget eredményezzen, ez egy értéket képezhet. A fogyasztás szempontjából nem kellene egy egységes helyzetet teremtenünk, hiszen a fogyasztóvédelem mindig túlmenne ezen a szinten, és a szerződéses jogviszonyokban mindig kell, hogy legyen kell, hogy érvényesüljön a szabadság elve. Tehát a sokféleség mindenképpen egy érték. Számomra az lenne a fontos, hogy kétféle módon képezünk értékeket. Tehát ez az eszköz például a tranzakciós költségeket csökkentheti, ugyanis a nemzetközi tranzakcióknál lenne egy megbízható eszköz, amelyet az összes gazdasági szereplő felhasználhat. Tehát ez egy választható rendszer, kell, hogy legyen. Nem kellene egy egységes rendszert teremtenünk, amely a sokféleséget vagy a szerződéses jogviszonyok szabadságát korlátozná, vagy a fogyasztók szabadságát. Tehát mindenképpen szabadon választhatok el, hogy legyen ez az eszköz. De ugyanezen okból kifolyólag a lehető legtöbb gazdasági szereplő rendelkezésére kell, hogy bocsássuk. Nem látom be, hogy miért kellene ezt bárkire korlátoznunk. Egyértelmű, hogy a címzettek maguk a fogyasztók vagy a KKV-k lesznek, hiszen valószínűleg természetükből adódóan őrájuk hárul a tranzakciós költségek nagy része, ha szükségük van ugye egy modell szerződésre. Tehát számukra fontos lehet ez, és ezért fontosnak tartom tehát, hogy szabadon választható legyen Szabadon választható lesz a rendszer, amely által csökkentetőek a tranzakciós költségek. Amikor én kiegészítő eszközökről beszélek, akkor megpróbálom kifejteni azokat az elképzeléseket, amelyeket az előadó megfogalmazott, hogy az előadó egy modell szerződésről beszél a preambulum bekezdésekben, és a cikk részében is olyan szerződésekről, amelyeket fel lehet használni. Úgy gondolom, hogy a felülvizsgálat ki kell térjen arra, hogy valóban a tranzakciós költségek csökkennek-e, hiszen az értékképzés szempontjából számunkra ez lenne a fontos, és meg kell nézni azt is, hogy a fogyasztók a leginkább rászoruló fogyasztók szempontjából ez mit jelent majd, mert mindenképpen egy olyan eszközre van szükségünk, amely iránt bizalmat táplálnak a fogyasztók. Vannak bizonyos nagyon lényeges aspektusok. Kizárunk-e bizonyos rendelkezéseket? Én úgy vélem, hogy mindenek előtt meg kell tartanunk az alapelveket, tehát az érintett felek döntik el, hogy használják ezt a szerződést, annak az egészét vagy csak egy részét. Ugyanakkor pragmatikusak kell, hogy maradjunk, az egész normatívát kell támogatnunk. Tehát van egyfajta standard szerződés, de ez nem akadályozza meg a feleket abban, hogy egy olyan szerződést használjanak, amelyet a legmegfelelőbbnek tartanak az ő céljaikhoz. De vannak tisztázatlan kérdések. Ez a szerződés például nem foglalkozik bizonyos problémákkal. Elképzelhető, hogy nem kielégítő módon rendezzük a jog hézagokat például, és ilyen esetekben a nemzeti jogot kell alkalmazni. Úgy vélem, hogy ennek a normatívának a szellemiségében kell mindenképpen eljárnunk. A nemzeti jogot kell alkalmazni joghézag esetén. Szerintem ez mindenképpen egy elkerülhetetlen garanciát nyújt ahhoz, hogy kellőképpen működjön a rendszer. Ezek lennének a fő aspektusok. Azt hiszem, hogy az előadó ezzel a hozzáállással, amelyet tanúsított, mindenféleképpen tud majd kompromisszumot javasolni nekünk, és szerintem könnyű lesz megállapodnunk majd. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Klinc úr. Köszönöm szépen. Rövid lehetek. Módosítókat nem terjesztettem elő, mert Tyson kolléganővel nővel messze menően egyetértek. Talán egy néhány megjegyzést mégis engedjenek meg. Két dolgot valamennyien tudunk. A kis és középvállalatok nem eléggé használják ki a lehetőségeket a belső piacon. Egyrészt azért, mert a nem tudják a saját jogokat érvényesíteni külföldi ügyfelek esetén, vagy pedig félnek külföldi joga alapján szerződéseket kötni, hiszen azokat nem ismerik, és jogi szempontból sem tudják teljes mértékben kiértékelni. Másrészt pedig nem lehet kiindulni abból, hogy a 27 különböző adásvételi jogot felváltjuk egy európai egységes joggal. Tehát a bizottság javaslata, hogy opcionálisan egy 28. rezsimet vezetünk be, az üdvözlendő szerintem. Egyébként eh, ellenzem, amit Kamal kolléga mond, hogy küldjük vissza a javaslatot, eh, hiszen itt egy állásfoglalást készítünk csupán a jogi szakbizottság az irányító ebben, hogy eh, ez a javaslat a jelen formájában, bár némi módosítás lesz néhány kollégától, tehát, hogy a gyakorlatban ezt elfogadják-e majd, és hogy működik-e a piacon, és tényleg segít-e majd a kis és középvállalatoknak abban, hogy a belső piac potenciáját kihasználják, azt jövőben tudjuk csak megmondani. De egy kísérletet talán megérdemel, gondolom én, és egy bizonyos idő után, mondjuk két-négy év után egy kritikus felülvizsgálatra keríthetünk sort, és meg kell állapítani azt is, hogy ez nem vezethet oda, hogy a igencsak bonyolult 27 különböző kereskedelmi jog mellé oda teszünk egy 28-at. Ez a hatékonyságot biztos nem növeli, hanem inkább még bonyolultabbá, bürokratikusabbá teszi a rendszert hogy ezt követően hogy ki tudjuk ezt bővíteni a B2B-ra, tehát hogy nem csak kis és középvállalatok lesznek benne. Ha működik, akkor ezt meg lehet tenni természetesen. És más területekre is kiterjesztjük, azt majd meg kell vizsgálni. Pillanatnyilag azt mondom, hogy nem szabad túlságosan megterhelni az egész dolgot. Beszéltem kül kereskedelem különböző képviselővel, a júri embereivel is beszéltem, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy korlátok között marad azért a lelkesedés ebben az ügyben. Nem zárják ki, hogy helyes irányba indulunk egy első lépéssel, de óvatosan optimisták, hogy úgy mondjam, és éppen ezért a gyakorlat próbáját kell kiállni a dolognak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kigoldul. Thanks, Köszönöm szépen. Tényleg még mindig nem értem pontosan, hogy melyik frakció beszél először, de hát jó barátok vagyunk, és úgy gondolom, hogy megbékélünk a helyzettel. Tehát a plenáris, mindegy, nem akarom ezt folytatni, itt különböző helyzetek vannak. Köszönöm szépen a raportőr az előadó munkáját, köszönöm szépen a visszajelzést a módosítóinkkal kapcsolatban. Alapvetően támogatjuk a bizottsági javaslatát. Úgy gondoljuk, hogy ez segít a kis és középvállalatoknak, és a fogyasztók bizalmát is erősíti a közös piaccal kapcsolatban, és széles körülön támogatjuk a mm, előadó megközelítését mindenek előtt, hogy tisztázzuk a pénzügyi szolgáltatások kizárását, másodszor pedig, hogy felszólítsuk a bizottságot arra, hogy jogászoknak és üzletembereknek biztosítson képzést, és a kötelmi szerződések kapcsán megtegye a szükséges lépéseket, hogyha ezeket a CISL e nem fedi le. Amikor a nemzeti jogú keretekről beszélünk, egy néhány módosítót is előterjesztettünk, és csak a cikkekre fogok koncentrálni, a 6.2-esre gondolok elsősorban. Azt gondolom, hogy a pénzügyi szolgáltatások hatály alali kivitele esetében a biztosítások nem kerülnek szóba egy CSL szerződés esetében, és itt javasolnak egy tiltást is, hogy a CSL-t nem kis és középvállalatok között is alkalmazhassák ezt, aztán a 13. cikk mi szerint a megszorítást tisztázni kell, és éppen ezért ez a rezsim a felektől egyértelműen elvárja, hogy tegyék kifejezetten világossá a fellépéseket, és éppen ezért azt megyük ki, hogy ezt a megszállást vegyük ki. A nagyobb vállalatok közötti szerződések is élvezhessék ennek az előnyeit. A 15. cikk esetében összhangban azzal, amit már korábban említettünk, szeretnénk, hogy felülvizsgáljuk ezt az adásvételi szerződéseket nem kis és középvállalatok esetében aztán egy néhány módosítást is készítettünk a melléklettel kapcsolatban mindenek előtt, ahol a kereskedő egy open-end szerződés kapcsán a feltételeket meg tudja változtatni, akkor az átfogó információkat kell biztosítania, és ahol az összeget váltó árfolyamok alapján, átváltási árfolyamok alapján készítik, megfelelő információt kell, hogy szolgáltassanak, és hogyha a szerződést a helyszínen, a kereskedő helyszínein, székhelyen kötik meg, akkor is figyelembe kell venni az előírásokat. Nem világos, hogy miért nem kellene a 11. cikkben szereplő összes információt az árral kapcsolatban megadni. Szeretném még elmondani, hogy itt a parlamentben nagyon különböző vélemények alakultak ki, ami meglehetősen fura a szememben, hiszen az INKO szakbizottságban egészen más többségek vannak. Mi úgy gondoljuk, hogy itt is van egy bizonyos felfogás, a Júri is természetesen a jogászok esetében is valamiféle szempontot alkalmaz, ami azt jelenti, hogy nagyon különböző szempontból nézzük a dolgokat, még egy párton belül is, egy országon belülről is különböző módon látjuk ezeket. Inkább a szakbizottsági hovatartozás lényeges. Különböző hátterű emberek ugyanazon következtetése jutnak, még fordítva és igaz ez, így mm, eltérő vélemények alnak ki, és azt gondolom, hogy nagyon alapos vitát kéne folytatni a különböző, a frakciókon belül, a különböző szakbizottsági képviselők között, és Kamal véleményét osztom, mi Ekon tímként igazából egyetértünk ezzel a helyzettel, de szerintem a belső vitára időt kell szánnunk, és az érveket is világossá kell tennünk. Ez úgy tűnik, hogy általában egy probléma, de lehet, hogy az önök frakciója konzisztens ebben a témában, de az összes többi nem. Ezért érdemes lenne ezt megvitatni, hiszen nagyon komoly belső véleménykülönbségek vannak. És gondoljuk végig az egészet. Okay, and next it's, uh... A következő Said Kamal. Köszönöm szépen mindenkinek, köszönöm, örülök Svennek az hogy előttem szólhatott a zöldek nevében. Nagyon jól bevezette azt, hogy megvédhessem a saját pozíciómat, és természetesen fontos, hogy meghallgassak az előadót és az árnyék előadókat, és azt gondolom, de itt nem kéne abba hagynunk. Azt gondolom, hogy folytatnunk kell a harcot, elég bátornak kell lennünk. Az fontos, hogy egy néhány elvet tisztázzunk, a jogalkotásnak világosnak kell lennie. Azt kell, hogy mondjam, hogy a közös európai adásvételi jogban látom ennek a szükségeszerűségét, és vannak bizonyos ilyen jelek. Igen, a, a parlamenten belül a különböző frakciókban, a különböző szakbizottságban nagyon különböző vélemények vannak. Hogy nagyon gyakran, hogyha foglalkozunk ilyen rendeletekkel, vagy irányelvekkel, nagyjából meg lehet jósolni, hogy ki merre indul majd el, milyen véleményt képvisel. Ebben a témában érdekes volt, hogy hogyha jöttek hozzám, vagy e-mailben megkerestek a fogyasztói csoportok, az ágazati csoportok, vagy jogi testületek, stb. Pillanatnyilag általában egyetértés van abban, hogy erre nincs szükség erre az új jogszabályra. Tehát rengetegen van, akik megkerestek ember, és és nem mindenki van meggyőződve róla, most nem akarom idézni. Tehát, hogy úgy mondjam, óvatos optimizmus van, mint az imént hallottuk, nincsenek nagyon oda az ötlettől. Persze van a lobbia egy kis és középvállalatoknak, ők is azt mondják, hogy olyan sok ilyen csoport van, és természetesen mindenki szereti ilyes kis és középvállalatokat itt a parlamentben, és az érdekeiket képviselni és azt gondolom mindenki szeret róluk beszélni természetesen. Éppen ezért aztán nem támogatom. Azt mondtam, mondják vissza, hogy utasítsuk el ezt az új jogszabályt. Tényleg arról van szó, hogy pragmatikusan szeretném megközelíteni, és a kollégák, akik módosítókat terjesztettek elő, javítani szeretnék ezt a javaslatot, úgy minden frakció igyekszik jobbá tenni a javaslatot. Lehet, hogy a sötétben kapizsgálok, vagy nem mindenkül értek egyet, de mindenképpen igyekszünk egy rossz javaslatból a legtöbbet kihozni azt hiszem, hogy az árnyék előadók valamennyien dolgoznak, és észszerű javaslatokat készítettek. De azzal is világosak, azt is világosak tenni, hogy az IMCO kérte, hogy legyen egy hatásvizsgálat az Európai Parlament részéről. Ez nagyon fontos dolog. Nem az elutasításról beszélek önmagában, hogy nem csak azt szeretném, hogy utasítsuk el, mert nem értünk abszolút egyetlen, hanem azt gondolom, a bizottság nak be kéne vonni az ágazati képviselőket, a fogyasztóvédelmeket, a kormányokat, csapodni, és akkor ez alapján kéne egy konszenzust kialakítani, hogy egy ilyen európai adásvételi jog hogyan alakuljon. Mindig jobb szabályozásról beszélünk, jobb, de azt gondolom, hogy itt a bizottságtól el kéne várnunk, hogy újra megkezdje a munkát méghozzá oly módon, hogy egy hatásvizsgálatot készítenek megfelelő módon. És természetesen az üzletélet szereplőit is figyelembe veszik, illetve a fogyasztóvédelmi csoportokat is. Köszönöm szépen! Azt gondolom, hogy az összes árnyék előde hozzászólt. Tudom, hogy a bizottság is szeretne hozzászólni ehhez, de 10 perces késésben vagyunk, és hát némi nehézségünk alakult ki ma délelőtt ezzel kapcsolatban, úgyhogy szerintem folytatni fogjuk a munkát. Visszatérek Marianne-re, a lehető legrövidebben kérem meg, hogy mondja el a véleményét arról, amit hallottunk. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. Eléggé ismerjük egymást ahhoz, hogy tudjuk, miről van szó. Kamal úrnak még szeretném elmondani, hogy a júni koordinátorai elfogadtak egy olyan kérést ezen a héten, hogy készítessenek egy hatásvizsgálatot, hogy a bizottság véleményét kritikusan megvizsgáljuk még egyszer. Nem gondolom, hogy az Ekon részéről ilyen messzire el kéne mennünk, hogy mindent elutasítunk, hogy teljes mértékben elutasítjuk, ami itt történt, mert nem egészen világos, hogy hogyan kell kialakítani a jövőben ezt a jogot. Szerintem itt a gazdasági előnyöket, hátrányokat kéne mérlegelni. Ez a kis és középvállalatok, a fogyasztók számára hasznos lehet ez a javaslat, de csak olyan módon, hogy egy logikus jogi keretet tudunk alkotni. És hát ebben még számos dolog hibázik. Vagyis a jogi szakbizottság vizsgálja ezt meg alaposan, jogi szempontból ott vannak a szakjogászok, akik dönteni tudnak, ez nem a mi dolgunk. Mi készíthetünk egy véleményt, és a júri utána elkészíteti a hatásvizsgálatot, és ezt követően majd láthatjuk, hogy hogyan tudunk haladni. És a frakciók végül is dönthetnek a szövegről amikor az a plénum elé kerül, de nem kell, hogy elakadjon a munkánk emiatt. Úgy gondolom a dossziét továbbadhatjuk, és köszönöm a hozzászóló kollégáknak. Október 8-án szavazunk erről a tervek szerint. Nem tudjuk, hogy a jogi szakbizottság mikor szavaz erről, de elég sűrű a napi rend. De éppen ezért azt gondolom, a lehető leggyorsabban megtegyük, amikor lehetőség nyílik erre. Most pedig tovább lépünk a 9. napi rendi pontra. Értékpapír elszámolások az EU-ban központi értékpapír letétkezelők, és meg is adom mindjárt Case Swinburne-nek a szót előadóként, hogy bemutassa a tervezetét. Madam Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az elmúlt fél évben ebben a szakbizottságban és a szakbizottságon kívül is megpróbáltunk mindenfajta aspektusával a kereskedésnek foglalkozni. Farber úrnak köszönhetően a szakbizottság most nem csak a tőkével foglalkozik, hanem a magatartással és a piaci visszaélésekkel, a központi elszámolással. Van egy utolsó rész, ami még hiányzik ebből a kirakósból, az a kereskedésnek az utolsó szakasza, a kereskedés elszámolása. És annak ellenére, hogy ez egy nagyon szakmai ügy, megpróbáltam a jelentésben az európai befektető szemével felmérni, hogy hogyan lehetne a költségeket csökkenteni és a hatékonyságot növelni az egész rendszerben. Most két célja van ennek a javaslatnak. Az egyik a SESMA csoporton belül több éves már mindenképpen az akadályokat számoljuk fel a kereskedés utáni szolgáltatásokban a belső piacon. A végső cél az, hogy a végső befektető számára határon túlnyúló szolgáltatások biztonságosan megvalósulhassanak. A válság miatt ez a második cél lett a fontosabb, a pénzügyi infrastruktúrákat stabilabbá akarjuk tenni, és a rendszerkockázatokat csökkenteni az egész pénzügyi rendszerben, mint olyanban körülbelül 920 trillió eurót tesz ki ez a kereskedés, és nagyon sokan vesznek részt ebben a kereskedésben az eu belül. Ez mindenképpen fontos rendszer szempontjából is, az egész piac infrastruktúrát tekintve ez a kategória. Általában támogatom a bizottság javaslatát és általános irányát, a módosítókban, amelyeket összeállítottam, megpróbáltam inkább a belső piacra összpontosítani az infrastruktúrán belül, illetve a célok tekintetében, amelyeket el szeretnénk érni, és némi rugalmasságot is szerettem volna bevinni a bizottság szövegébe. Ami az eszemesi ciklusokat és fegyelmet illeti, úgy gondolom, hogy a Target 2 értékpapír kezdeményezés, amit a központi bank tett, és ami a normalizálást írja elő az értékpapíroknál, hatékonyá kell, hogy váljon. Egyes piacok ugyan a T plusz T-nél gyorsabban tűnnek haladni, a T plusz lenne a mm, kiindulási alap, ez a jelenlegi célkitűzésünk, de lehet, hogy majd eznél is tovább lehet menni, T plusz 1 és lejjebb. A, az értékpapír kereskedésnél a biztonság nagyon fontos, a rendszerkockázatokat ki kell küszöbölni. Én mindenképpen támogatom a jó elszámolási fegyelmet, és a pénzbírság bevezetését, hogy a határidőket ne lépjék túl. Azonban egy kicsit óvatosabb vagyok a bizottságnál az elszámolási fegyelem tekintetében kicsit több rugalmasságot kérnék bizonyos termékeknél, amelyek kevésbé likvidek, és az jelentkezés álló statisztikák alapján az elszámolási kudarcok nem olyan gyakoriak, túlnyomó többsége az elszámolásoknak megvalósul észszerű időn belül. mindenképpen csökkenteném a merevségét a javaslatnak, különösen a bájén eh, rendszer a fél kérésére eh, kell, hogy működjön, eh, akkor működjön ez az eljárás, hogyha ők helyesnek gondolják azt egy túlságosan ö, bonyolult rendszer, ami nem veszi figyelembe a különböző termékek sajátosságait, nem lenne senkinek sem előnyös. A fogadó entitásnak kell, hogy legyen lehetősége megvizsgálni a báin eh, elszámolást, illetve eljárást. Ami az elszámolást illeti, úgy gondolom, hogy nagyon fontos eh, a KKV-kra vonatkozó szabályok figyelembevétele, az ilyen entitásokat és hozzáférésüket a pénzpiacokhoz eh, fel kell sorolni, érzékbe kell venni, különösen amikor a e, MIFID-en belül a KKV e, grossz e, piacot külön kategóriaként határozzuk meg. Fontos a rugalmasság ezen a kevésbé likvid területen, fontos, hogy legyen egy 15 napos határidő, amíg az elszámolási bájén intézkedések nem indulnak meg így a befektetők részvételét nem akadályozzuk meg. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezt a kategóriát vonzóvá tegyük az új piacok, új befektetők számára, hogyha T plusz T meg tud valósulni, T plusz 2 meg tud valósulni, akkor annál jobb. Ami a felvizsgálatot, a felületet illeti, a CST, eh, vagyis a központ, központi értékpapírletét kezelők kapcsolatokat kell vizsgálni, együttműködésre van szükség, egyfajta társ felvizsgált keretében az eszmán belül. Ez egy nagyon egyszerű eljárás lenne a központi értékpapírletét kezelők közötti kapcsolatokban egyszerű értesítési rendszerről van szó, én pedig egy erőteljes engedélyezés mellett vagyok, ahol a kockázatok kiküszöbölhetők. A végső befektetőnek tudnia kell mindenről, nem az elszámolás a kockázatos része a tranzakciónak. A befektető védelemmel sokat foglalkoztunk irányelvek, iránymutatások a MIFID-en belül. A befektetők sokat foglalkoznak azzal, hogy hol van az eszközük, és hol férnek hozzá, hogyha fizetésképtelenség áll elő. A jogütközések esetét is figyelembe kell venni, a befektetőknek biztonságban kell lenniük, tudniuk kell, hogy hol vannak az eszközök, jogbiztonságot kell létrehozni számukra, hogy bízzanak a befektetésben. Eh, jogaikat mindenképpen biztosítani kell, és a lehető leggyorsabban rendelkezésükre kell bocsátani az értékpapírokat. Az internalizálása az elszámolásoknak nincs részletesen bemutatva a bizottsági eh, javaslatban. Eh, nos, két dolog, két fogalom többször is felvetődött, az elszámolással kapcsolatban, amikor tanulmányoztam a területet, nehezen tudtam megbízható információhoz jutni, egyrészt azért, mert adatokat nem gyűjtöttek, mindenképpen potenciálisan kockázatos ez a két terület, úgyhogy én a jelentésemmel az elszámolási internalizálás és általában a további elzárogosítás területére rámutatok, ezeket szigorúan kell ö, szabályozni. És nagyon fontos, hogy ö, valós visszajelzést kapjunk arról, hogy mi a helyzet, hát hogy a jövőben majd, modi, majd módosítani kell, felül kell vizsgálni az eljárás, mert lehet, hogy nem minden aspektusra terjed ki a szabályozás, nem szabad kiskapukat létrehozni hozni. Végül a bizottság javaslata előírja, hogy a DCT, tehát a CSD központi értékpapíretét kezelő különítsék el kétféle tevékenységüket, egy nemzeti opt-out vagy derogáció lehetséges, nem megfelelő garanciákra van szükség, mert rendszerkockázata van a banki tevékenység és az értékpapírletét kezelés együttes végzésének. Bízom benne, hogy ehhez nincs szükség derogációra. A BIS is kiadott egy jelentést a nyáron a rendszerkockázatokról, a központi értékpapír letét kezelés, nél eh, mi a helyzet a eh, likviditási problémák eh, esetében az egy napon belüli elszámolásokkal. Úgy gondolom, hogy itt igenis van egy rendszer kockázat, amit kezelni kell, nem tudom, hogy a bizottság javaslata szerinti két jogi entitás megoldja a problémát, egy új elszámoló bank létrehozására lehet szükség. Nagyon érdekelne az árnyék előadók véleménye, illetve a többi szakbizottsági képviselőtárs véleménye, hogy hogyan lehet itt tovább lépni a belső piaci kereteken belül. Nagyon oda kell figyelni arra, hogy az ICS IT-k eh, hogyan fognak működni a jövőben. Fontos, hogy minden eh, a kereskedésben résztvevő, szerepvállaló biztonságosan tudjon eh, működni. Belső piaci megoldásokra van szükség a szolgáltatás nyújtásnál ugyanakkor ösztönözni akarjuk a versenyt, az innovációt, és az is nagyon fontos, hogy az újonnan a piacra lépőknek is legyen esélyük innovatívnak lenni. Köszönöm szépen, kíváncsi hallgatom majd az árnyék előadókat. Köszönöm szépen, az árnyék előadókat fogom most szólítani, illetve kérem, hogy már most jelezzék, hogyha más is hozzá akar szólni, mert szeretném jól kezelni az időt. Úgy látom, hogy más nem kíván hozzászólni, akkor először az EPP árnyék jelentést tevője, Herbert Dorfman. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék az előadónak, Kay Swinburne-nek eh, köszönetet mondani azon együttműködésért, amit már az elmúlt eh, hetekben lefolytattunk. Számos eh, dolgot, amit megemlített, ezekkel minden további nélkül egyet tudok érteni. Természetesen azonban úgy gondolom, hogy nem csak a jogalkotás ezen részénél két dolog van a előtérben. Egyrészt a biztonság, másrészt pedig a belső piac. Több biztonság, több belső piacot jelent, és a több belső piac fokozottabb versenyt jelent egy olyan piacon, amely ma de facto monopól helyzetben van sok esetben, mert vannak intézmények, amelyek nemzeti szinten uralják a piacok, a piacot a belső piac korlátozott, és éppen ezért a bizottság javaslata hogy fokozza a versenyt, mindenképpen örvendetes. Szeretnék néhány dologra kitérni. Mindaz, amit Case Swinburne elmondott, arról néhány dologra reflektálnék. Egyetértek, amit az elszámolások kapcsán mondott az előadó. A bizottság javaslat önmagában véve jó, ugyanakkor az is tanácsos lenne, ha odafigyelnénk a konkrét helyzetekre, például a KKV-kra, és kilátásba helyezzük a, ki, a kivételeket, a mentességeket. Jó, rossz lenne, hogyha egy olyan jogszabályt alkotnánk, amely a KKV-k számára az értékpapírpiacokon végeredményben megnehezíteni ezek helyzetét. Ami a felügyeletet illeti, két megjegyzésem volna ezzel kapcsolatban. Észszerűnek tartom, hogy fontolóra vegyük azt, hogy a bizottság javaslata amikor a különböző értékpapír kezelő kapcsolatát illeti nem túl bürokratikusa, emert úgy tűnik, hogy a legtöbb ilyen kapcsolat rendkívül standardizált, tehát valószínűleg egy egyszerű értesítés a CSD között kielégítő kellene, hogy legyen, anélkül, hogy egy ilyen ex ante vizsgálatra kellene sort keríteni. A belső piac helyzetét kell erősítenünk, és ez a szabályozás minden bizonyal, ha így maradna, akkor lefékezné a belső piacot. Nem, egy, nem értető teljes mértékben, és ebben egyetértek készünkben, hogy miért javasolja a bizottság azt, hogy a CSD-k engedélyezését lehetővé tegyük. Azt hiszem itt valóban észszerű lenne, hogy amennyiben engedélyezik a CSD-ket, mindhárom feladatnak eleget tegyenek, ezeket ellássák. A fő téma, és ez minden bizonyal az egész mögött meghúzódó politikai kérdés is, hogy a CSD-k mennyiben kell, hogy kapjanak bank engedélyeket. Azt hiszem, hogy most öt CSD rendelkezik eh, ilyen engedéllyel Európában. Egyre fokozottabb tevékenységet fejtenek ki a belső piacon, határon átnyúló tevékenységekbe is eh, bonyolodnak, és éppen ezért szükséges az, hogy eh, korlátozott mértékben banki feladatokat lássanak el. Ennek a tendenciája egyre inkább növekvő. A bizottság egy kivételt helyez kilátásba, erre vonatkozó szabályozást szerintem egy olyan szabályozásra volna szükségünk, amely egyenlő feltételeket teremt. Tehát nem szabad privilegizálni bizonyos CSD-ket másokkal szemben. Meg kellene fontolnunk, hogy ez a kivétel, kivételes szabályozás vajon a legjobb-e, és nem lenne -e lehetséges a CSD-k számára a banki feladatok ellátását csak korlátozottan engedélyezni. Amit eh, Kay Swinburne jelentésével kapcsolatban kritikusan látok, az az, hogy más piaci szereplők, tehát nem a CSD-k, az elszámolás eh, keretében mennyire, milyen mértékben eh, tevékenykedhetnek. A bizottság javaslatában az szerepel, hogy más piaci szereplők, mint bankok nem tevékenykedhetnek ilyen területen. Azt hiszem, hogy a két dolog összefügg, mert ha a CSD-k számára megakadályozunk azt, hogy bank működés engedéllyel rendelkeznek, akkor ez azt jelenti, hogy nem működhetnek bankként. Szerintem ez helyén való, hiszen ők nem bankok, de hogyha fordítva a bankok számára lehetővé tesszük, hogy CSDV váljanak értékpapírletét kezelővé, akkor egy olyan helyzetet teremtünk, amely nem felel meg már az érdekeknek, és ez a létező központ értékpapírletét kezelőket hátrányos helyzetbe helyezi. Másokat, más piaci szereplőket pedig a CSD-ken kívül ők, őnekik kedvezne, és a biztonság, valamint az ellenőrizhetőség szempontjából is ez az európai piacon nem olyas valami, amit támogatnunk kellene. Tehát itt döntenünk kellene arról, hogy hogyan szabályozzuk ezt, és mindenképpen egy olyan helyzetre van szükségünk, olyan feltételekre, amelyeknél a belső piacon ugyanolyan szabályok vonatkoznak ugyanolyan tevékenységekre. Végezetül pedig egy utolsó észrevételem volna, a bizottsághoz képest az előadó az ESMA szerepét, az értékpapírpiaci hatóság szerepét sokkal inkább kiemelte, ezt nagyon észszerűnek tartom. Ha már megteremtettük ezt a hatóságot, akkor fel kell ruháznunk a megfelelő feladatokkal, és észszerű feladatokkal kell megbíznunk. Köszönöm. Köszönöm. És most Antolin következik a szocialisták nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni ezt a jelentést, amelyet előterjesztett az előadó, nagyon kimerítő jellegű, részletes, és nagyon sok a módosító is, amely felvázolja a fő aspektusokat, és a belső piacot tartja szem előtt, amit fontosnak tartok mert így tudunk kellő bizalmat teremteni ahhoz, hogy a határon átnyúló befektetések fokozódjanak, de ez nem csak a befektetők szempontjából fontos, hanem azért is, mert olyan értékpapírpiacokra van szükségünk, amelyek átláthatóak és biztonságot nyújtanak, olyan feltételeket, amelyek megfelelnek a piaci feltételeknek. például ami a kibocsátásokat illeti, ezek nagyon fontosak a piac működése szempontjából. Van egy további nagyon lényeges aspektus, ez pedig a biztosítékok piaca, ami a monetáris politikával függ össze. Tehát itt olyan intézményekről van szó, amelyek rendkívül lényegesek. Nem elég az, hogyha az érintett felek megállapodást kötnek, szerintem jogszabályra van szükség méghozzá európai szintű jogszabályra. Ugyanakkor a rendelet nem tér ki a problematik összes vetületére, felvet bizonyos kérdéseket, kitér bizonyos alapszolgáltatásokra, de a Target 2 rendszer, amelyet ugye az euró rendszer létrehoz 2015-ig, ez nem egyértelmű. Van számos téma, amely itt szerepel, és amiről hallhattunk itt, például a bank engedély, ez növelheti a kockázatokat, noha mindig egy olyan bank működés engedélyről beszélünk, amely korlátozott jellegű, de azért le kell szögeznünk, hogyha egy ilyen engedélye van valakinek, az nem jelenti azt, hogy az összes feltételnek eleget tesz egy olyan engedélyről van szó, amely sajátos feltételeket támaszt. Nagyon fontos a dematerializáció is. A belső piacon a szolgáltatások nyújtása, az ekvivalencia rendszer, és bizony különbséget kell tennünk attól függően, hogy milyen értéktárakról van szó. A tevékenységek szempontjából egyelő feltételeket kell teremtenünk, ezt fontosnak tartom. Amit mindenképpen szavatolnunk kellene, az a piacra lépéshez, az egy, a feltételek közti egyenlőség, átláthatóságot kell teremtenünk a piacon, a különböző gazdasági szereplők és a különböző műveletek szempontjából a lehető leghatékonyabb működést kell lehetővé tennünk, úgy, hogy a leggyorsabbak legyenek ezen műveletek és a legalacsonyabb költségekkel járjanak arányosak kell, hogy legyenek, és a kockázatokat is minimalizálnunk kell. Ezt pedig csak úgy tudjuk megteremteni, hogyha kellő biztosítékot nyújtunk az ügyfelek számára, és megpróbáljuk elkerülni a jogkonfliktusokat. Ugyanakkor le kell szögeznünk, hogy itt olyan intézményekről van szó, amelyekre fegyelem kell vonatkozzék, és felügyeletnek vannak alávetve. Tehát eleget kell tegyenek a kötelezettségeiknek, és a verseny szempontjából egyenlő követelményeknek kell megfelelniük. Ezen kritériumok alapján én hajlok arra, hogy kivételesen kerüljön sor a kibocsátó elutasítására. Nem szabad, a, nem szabad kivételeket lehetővé tenni, és az engedélyek szempontjából az ekvivalencia rendszer mindig a viszonyosság elv alapján kell, hogy működjön. Mindig természetesen, amikor van egy olyan jogi rendszer, amely az ekvivalenciát lehetővé teszi. Ezek azok a kérdések, amelyeket az elkövetkezendő napokban megvitatunk majd, de ma az előzetes észrevételem az, hogy gratulálnék az előadónak a munkájáért. Nagyon részletes értékes volt ez, és hasznos lesz, amikor majd előterjesztjük a ehhez kapcsolódó módosítóinkat. Köszönöm. Én vagyok az ALDE nevében az árnyék előadó, és én is szeretném megköszönni Kéj ezt a jelentést. Azt hiszem, hogy a mi munkánkat nagyon megkönnyítetted, mert átfogó volt az ismertetésed, Számos területet nem kell már módosítanom, kiegészítenem, mert te ezekre kitértél. A hallgatás azonban nem azt jelenti, hogy visszatérnék a bizottság álláspontjához, tehát lehet, hogy bizonyos módosítókban jelzem majd, hogy nem ellenzem semmiképpen a te álláspontodat. A banki engedélyekre térnék ki először. Azt hiszem, hogy fején találtad a szöget, amikor azt mondtad, hogy itt egyfajta rendszer szintű aspektus is felmerülhet. Erre pedig oda kell figyelnünk. Felmerül egyfajta veszély, úgyhogy el kell különítenünk a két tevékenységet. A derogáció törlése pedig ezért fontos. Bizonyos dolgokban nem állapodtunk meg, ha derogáció vonatkozásában nem állapodunk meg, akkor nagyon fontos lenne tisztázni, hogy mely banki szolgáltatásokra kellene a, ezt a CSD-t, mely banki szolgáltatásokra kell a CSD-nek vonatkoznia. És a válságrendezést is figyelembe kell vennünk nem szabad, hogy a két elem annyira összekapcsolódjon, hogy mind a kettő elbukik esetleg. Tehát ki kell térnünk arra, hogy ha derogáció következik be, akkor bizonyos feltételek kell, hogy érvényesüljenek ezzel kapcsolatban is. Itt nagyon határozott feltételekre gondolok, amelyeket a válságrendezés során figyelembe kell vennünk. Az internalizált elszámolások esetében örülök annak, hogy ezt felvetetted, de nem tudom, hogy az éves jelentés elegendő-e. Hiszen, ha figyelembe veszük, hogy mire ez elkészül, most még eleve nincs információnk, nem tudom, hogy negyed évente nem lenne-e jobb ilyen tájékoztatást kapnunk. Van, aki arra számít, hogyha a Target 2 rendszer működésbe lép, akkor jobb lenne a helyzetet szorosabban monitorizálni. Persze nem akarok túlzott terheket előidézni, de minden esetre fontosnak tartom, hogy ezt megfontoljuk. Amikor pedig az ekvivalenciáról van szó, eltérőek a nézőpontok. Én magam is fontosnak tartom a harmadik országok vonatkozásában, hogy az eredményt kell figyelembe vegyük, ebből kell kiindulnunk. Ha egyfajta láncolatot szabályozni kívánunk, és elvágjuk ezt a láncot, akkor teljesen mindegy, hogy hol vágjuk el. Ugyanakkor tudnunk kell azt is, hogy a kölcsönösséget mindenképpen biztosítsuk. Nem szeretnék belemenni olyas valamibe, aminél nem tudom, hogy mi az, ami, mi az, amit mi kapunk a folyamat végén. Az EMIR és a MIFID szempontjából biztosítanunk kell, hogy ez a szabályozás konzisztens azzal, és ami a buy-int illeti, egyetértek azzal, amit erről írtál, csak azon gondolkodom, hogy lehetünk elég bátrak, vagy a likviditás definíciójára támaszkodjunk-e, hiszen az illikviditásnak, a likviditás hiányának vannak különböző definíciói. Ez összefügg a KKV-kkel, illetve a piac méretével is. Vannak már piac torzulással kapcsolatos problémák, piaci zavarok, és nem szeretnénk rontani a helyzeten. Meg kell figyelnünk, hogy mi történik. Ha a piac méretéből adódóan mégis zavarok keretkeznek, akkor nem lenne szabad még inkább büntetnünk ezt, és rontanunk a helyzeten, tehát az illikviditásnak különböző fokozatait kell figyelembe vennünk. És még néhány észrevétel, mert azt hiszem, hogy a többivel már foglalkoztunk, a dematerializáció. Ezzel kapcsolatban azt javasoltad, hogy ez a transfer napján, napközben is megtörténhet. Nem tudom, hogy ez a T plusz 2 standarddal összhangban van-e, összeegyeztethető-e. Elfben egyetértek az elképzeléssel, Ha ez azonban késlekedést okoz, akkor ez mégsem elfogadható, nem kielégítő. Tehát erre is gondolnunk kell. Nem tudom, hogy egy átmeneti időszak nem oldaná meg ezt a problémát, hogy aznap történjék, de mégiscsak a kereskedés előtt. Hát ennyi lenne, amit egyelőre szerettem volna mondani, de messze menően egyetértek mindazzal, amit eh, írtál. Úgyhogy akkor Folytathatjuk, meghallgatjuk a zöldeket, Sven. So, uh, thanks, Kay. Köszönöm szépen, Kay, köszönöm a jelentést. Sok mindennel egyetértünk, amit csináltál, és mielőtt a részletekbe belemegyek, szeretném elmondani, azt gondolom, hogy alaposan figyelemmel kell kísérnünk a tranzakciós költségeket, amelyek Európában kialakultak. Ezek sokkal magasabbak, mint amit látunk a kooperatív modell az Egyesült Államokban. Jó, nyilván máshonnan indultunk Európában, de a célnak annak kell lennie, hogy ezeket a költségeket leszorítsuk. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy erre figyeljünk méghozzá alaposan, mert a tranzakciós költségek növekedése szociálisan nem hasznos. Nyilvánvaló, hogy a történelmi akadályok átlépése során, amelyek még mindig megosztják, felaprózzák a piacot, és nyilván nem tudjuk egyik napról a másikra tranzakciós költségeket leszorítani, de valamikor törekedni kell rá. Most vegyük a részletet, tehát a bizottsági javaslat és a módosítók esetében abban egyen tudunk érteni, hogy rugalmasságra van szükség a az SMI-kre, a kkv kre vonatkozóan, és üdvözöljük a változásokat. A 16-os preambulum bekezdésben és a 39-es cikkben, amely a csalással foglalkozik, és a MEF MIFID a kettes cikkben is tetszik nekünk a módosításra vonatkozók, illetve a 6.1a alatti módosítás is tetszik, és a hetedik cikk első bekezdés az éves agregált eh, hiba statisztika közzététele az, amit szintén jónak tartunk legalábbis a módosítást, és eh, szeretjük, vagy tetszik nekünk az ESMA felül, CST felülvizsgálatára vonatkozó elképzeléseit, aztán a második cím alatt 4A megfelelő adatkezelés, az adatok figyelése fontos, és az értékpapír elszámolási rendszerek kapcsán is tetszik a módosítás. A, az ilyen elszámolások externalizálása is kérdés lehet természetes, és meg lehet nézni. Egyetértünk azzal is, hogy tájékoztatni kell, hogyha komoly problémák merül, merülnek fel a 13.1 cikk értelőjében és a 20 per 3-as értelében is egyetértünk azzal, hogy helyi felügyeletet, helyi ellenőrzést lehet évente tartani. A 31.6 cikk alatt azt kérik, hogy tájékoztassanak a költségekről és a bevételekről a felhasználók felé. Az 57.4a alatt azt javasoljuk, hogy a CSD-ket képessé kell tenni, hogy a likviditásról gondoskodjanak a stabilitás érdekében. A 38.1 alatt azt kérik, hogy a CST-k eh, foglalkozhassanak eh, egy, eh, több bukás esetén, ha legalább kettő van, a 44.2-es alatt azt kérik, hogy a felügyeletnek legyen lehetősége arra, hogy megoldási tervet készítessenek újat, hogyha ez nem kielégítő, és a 52-2 alatt azt kérik, hogy a nemzeti opciókat szüntessék meg a CST esetében. A, ezzel egyetértünk, viszont fenntartásaink vannak négy pontban. El, először is hát több cikkben azt javasolják, hogy az értékpapír elszámolási rendszerek esetében mi azt szeretnénk, hogy a bizottsági javaslat, amely a CS azt mondja, hogy csak engedélyen rendelkező CSD-k dolgozhassanak ezen a területen, és látjuk, hogy a meglévő gyakorlat megváltoztatása lehetővé teszi, hogy hogy nem CSD-k is újra szerveződhessenek, tehát időt kapjanak az újra szerveződésre, és felkészülhessenek arra, hogy megszerezzék az engedélyt. A 44-es preambulum bekezdésben azt javasoljuk, hogy az ott szereplő korlátozást az adóbegyűjtés esetében tegyük az ideológiai boxba, mert azt gondoljuk, hogy ez egy értékes információ, és államnak legyen joga arra, hogy éljen ezekkel a lehetőségekkel, ezzel az információgyűjtésnek a lehetőségével. És a parlament többször hozzászólt ehhez, és a tranzakciós adók esetében is vita van erről, nyilvánvalóan ideológia alapon. Meg kell nézni, hogy miért kéne a saját hatáskörét megvágni az államnak a, hetedik cikk másik bekezdésében nem látjuk az indoklást arra, hogy a késői elszámolásokat ilyen módon kezeljék. Jó lenne, hogyha megmagyaráznak, hogy miért szeretnének. A 15. preambuló bekezdésben azt kérdezzük, hogy az, meg, meg kellene az eljárást beindítani magától, tehát automatikusan indulna az e, elszámolás során. Mint mindig is természetesen élvezzük, hogyha együttműködhetünk, és jó lenne, ha meg, jól meg tudnánk vitatni a dolgokat, és biztos vagyok abban, hogy jó megoldást találunk. Köszönöm szépen a jó kezdetet, és várjuk az együttműködést más kollégákkal is. Köszönöm szépen, Gue Jürgen. Köszönöm szépen. A GUE részéről pillanatnyilag nincsen megjegyzésünk, nagyon sajnálom. Majd a módosítók útján fogjuk ezt megtenni. nincs más, akkor Kei kap megint szót. Parancsolj. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mindenkinek kommentárokat, a jó hír, hogy széles körű konszenzus van abban, hogy ez egy technikai jellegű dosszi, és azt hiszem nehéz megragadni, hogy miről is szól ez valójában egy nagyon nehéz terület, és hát őszintén szóval száraz is az egész. És úgy látom, nem hiába dolgoztam ezen az anyagon, mások is segítettek abban, hogy megértse, miről van szó. Van egy néhány terület, ahol láttam a szünet, nyári szünet után, hogy mi történik. Remélem, hogy a együttműködés során javítani tudok még a munkán, és azt gondolom, hogy az egységes piacot szeretné mindenki, éppen ezért felül tudjuk dolgozni a hibákat, és abban bízom, hogy túl nagy nézetkülönbség nélkül fogjuk tudni kezelni ezt a feladatot. Köszönöm szépen, ez nagyon jó. Hát visszaszereztük a 10 percet, amit elveszítettünk. Tudom, hogy várnak már a módosítók határideje október 18-a november 28-án lesz a vita, és december 18-án, hogy is van, az elég sok, mm, három oldalú párbeszéd van. A tervek szerint plenáris elé pedig 2013 májusában keres. Hát mm, jó, hát nem tudok gyorsabbak lenni, köszönöm szépen. És félkor akartunk elkezdeni dolgozni az különböző elnökökkel, akár korábban is kezdhetjük. Jó, nem, korábban nem tudjuk, mert várunk másokra, úgyhogy marad 5 percünk, és akkor viszont pontosan tudjuk kezdeni. Right, thank you everybody. Well, we have filled up. Köszönöm szépen mindenkinek. Eh, az elmúlt percekben eh, kiegészült a létszám. Jó is, hogy nem kezdtük korábban. Eh, tisztelettel üdvözlöm a három felügyeleti hatóság elnökét ezen a meghallgatáson. Nagyon Büszkék vagyunk mindig a felügyeleti hatóságokra, hiszen magunk segítettünk maximális jogkörökkel ellátni ezeket a felügyeleteket. Hogyha tehetük volna, még több jogkört adtunk volna persze a következő lesz az eljárás. Stephen Meyer fog szólni összesen 8 percben. Először a közös bizottságról beszél, aztán utána az eszmáról, aztán Andrea Andrea és Gabriel eh, Bernardino 5-5 percet kapnak eh, az Európai Bankhatóság, illetve a Biztosítás és Foglalkoztatói Nyugdíjhatóság részéről. Steven Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt eh, gazdasági és monetáris szakbizottsági tagok, a közös bizottságnak az a feladata, hogy olyan fórumként működjön, ahol a felületi hatóságok szorosan együttműködhetnek, és a szektor közötti következetességet biztosíthatják. Az elmúlt nyolc hónap erőfeszítései alapján most már automatikusan használják a hatóságok a közös bizottságot annak érdekében, hogy a közös érdeklődésre számotható területeken közös megoldásokat találjanak és információt cseréljenek. A felügyeleti hatóságok jelentős vállalást tettek, a közös bizottság működtetésében, munkatársak küldésével, erőforrások biztosításával. A közös bizottság munkaprogramját négy albizottság segíti. Röviden hat számoljak be az ő munkájukról. A kockázati albizottság alapvető fontosságú az információ csere szempontjából, adat és kockázat információ szempontjából a felügyeletek között jelentést is készít rendszeresen a fogyasztóvédelmi és pénzügyi innovációs albizottság, eh, a bizottság 2012. Eh, júliusi eh, javaslatait felügyeli azok megvalósulását, és a fogyasztói tendenciákkal foglalkozik. A pénzügyi konglomerátum albizottság a bizottság tanács kérésére reagál a pénzügyi konglomerátum irányel felülvizsgáltával kapcsolatban a végső dokumentumot az idei év vége előtt nyújtjuk be. Az albizottságokon kívül két havonta a közös bizottság összeül, és rendszeresen áttekinti, hogy milyen fejlemények következtek be a különböző szektorokban, és milyen fertőzés veszély alakulhatott ki a rendszeres tanácskozáson kívül a felügyeleti elnökök informálisan is érintkeznek. A Libor és az Euribor esetek alapján a felügyeleti hatóságok egyfajta referencia árfolyam kialakításán dolgoznak illetve e területen kezdeményeztek együttműködést, a vizsgálatok és a gyors válaszadás jobb elvégzése érdekében. Nagyon fontos az átláthatóság, az érdekütközések kiküszöbölése, az Európai Bizottság munkájának előkészítését mozdítjuk elő ezzel most pedig az ESMA munkájáról szeretnék szólni. A munka öt területre koncentrálódott. Először is az Európai Unió egységes szabályrendszerére. 2011 óta 51 szabályozó és végrehajtó normát hoztunk létre, illetve különböző iránymutatásokat, minősítő ügynökségek, alternatív befektetési alapkezelők, illetve short selling területén a 2013. januárig a származtatott termékek piacára vonatkozó végső normákat is ki kívánjuk dolgozni az ide e hónap végéig. A különböző érintetti szervezetekkel együttműködünk, a befektetők és a piaci szerepvállalók bevonásával dolgozunk, illetve az értékpapírpiaci stakeholder group az ESMA támogatta a felügyeleti konvergenciát, az IFRS, illetve a MIFI területén, több alterületen is. Ami a konvergenciát illeti, a nemzetközi szinten folyó munkában is részt vettünk, nemzetközi koordináció, tőzsdén kívüli származtatott ügyletek, illetve célra felülvizsgálat, pénzügyi stabilitás és válságkezelés. Különböző konkrét projektekkel foglalkoztunk, illetve rendszeres kockázati jelentéskészítést is végzünk. A jelenlegi struktúrált és komplex termékek, lakossági termékek terén a tendenciákat igyekszünk felmérni a munkánkban. az úgynevezett szembenálló piaci fejlemények keretében nagyon fontos a koordinációs tevékenységünk. több konferenciahívást szerveztünk a nyár során a felügyeleti szerven belül annak érdekében, hogy a jelenlegi pénzpiaci fejleményekről információt cseréljünk. Konkrét kezdeményezéseket tettünk a befektetők védelme érdekében, 2012. Eh, júliusában eh, két eh, iránymutatás sorozatot adtunk ki a befektetők védelme érdekében, hogy nagyobb legyen a konvergencia a felügyeleti magatartás interpretációjában a MIFID keretén belül próbáljuk a az információ szintjét emelni és minőségét javítani, mármint amit az, az AEKBV-k nyújtanak a befektetőknek tisztességesen, professzionálisan kell ugyanis eljárni az ügyfelekkel szemben. Végül pedig az ESMA figyelmeztetéseket is kiad. 2011-ben a külkereskedelmi eh, kockázatokról eh, élt ezzel a eh, jogkörével. Ez az első év, amikor az ESMA a CR-ák vonatkozásában és felügyeletet biztosított, már 17 CRA-t regisztráltak, és továbbiak jelentkeztek. Két helyszíni ellenőrzést is végeztünk a három legnagyobb regisztrált entitásnál az egyiket decemberben, a másikat pedig ebben a hónapban bonyolítottuk le a kockázat csökkentési terveket felügyeljük minden egyes célra eseténél, esetében. Az e ellenőrzések alapján a bankbesorolási módszertanon dolgozunk. Hosszú távú információt és besorolást kívánunk a nyilvánosság elé tárni. Végül pedig az ESMA szervezetéről beszélnék. Szerepe, politikája, felügyeleti munkája mellett az ESMA az idén sokat foglalkozott belső szervezetével is. 2011. szeptemberében 45-en voltunk, 2012 végére már 100 munkatársunk lesz. Végül pedig üdvözlöm az ECON frissen elfogadott véleményét az Európai Unió költségvetéséről az ESZA finanszírozásával kapcsolatosan fenntartható finanszírozási modellhez kell jutnia az ESMA-nak 100%-ig EU finanszírozással, vagy pedig a nemzeti tagállamok részvételével. Köszönöm szépen. Most pedig az Európai Bankhatósághoz fordulok. Andrea. Köszönöm szépen. A szuverén államadóság nagyon komoly következményekkel járt az euróövezet bank szektorára itt a belső piacon. A bankok és az államok közötti kölcsönös függőség elmélyült, és elmélyítette a nemzeti különbségeket, és veszélyes volatilitáshoz vezet számos tagállamban a befektetők aggodalmai oda vezettek, hogy befagyott a banki finanszírozás mindenek előtt, a hosszú távú finanszírozás, ami nagyon komoly növekedéssel járt, komoly problémával járt a növekedésre és a foglalkoztatásra nézve. 2011 második fele óta három fölépést tettünk. Egyrészt a banki tőkét erősítettük, és csökkentettük a leépítést. Másodszor támogattuk a banki finanszírozást, a harmadik pedig az volt, hogy kivettük a piacra leértékelési kockázatot felügyeletként. Természetesen élenjárok voltunk, és ha megnézzük, ha megnézzük, hogy mennyi tőkét injektáltunk az egész rendszerbe 2011-es stresszteszt óta, és milyen kiigazításokat sikerült kialakítani a tőkepozíciókban, ehhez ajánlásokat készítettünk, a, akkor elmondhatjuk, hogy eddig mintegy 190 milliárd eurót költöttünk erre, és ez közel áll ahhoz az összeghez, amit egyébként az IMF ajánlott 2011-ben. A görög és a spanyol bankoknak juttatott pénzek alapján nem sokkal elérjük az IMF által javasolt pénzeket. Vannak bankok, amelyek nem érik el a tőke követelményeket, azok csökkentik ugyan a saját tőkét, de ez sikerült valamennyire szembe mennünk, hogy biztosítsuk a kis és középvállalatok tőkeellátását. Egyébként pedig biztosítani szeretnénk, hogy folyamatosan javuljanak a mérlegek a banki oldalon. Ebben az összefüggésben a felügyeleti koordinációra fentrégül szükség van, hiszen konzervatív és következetes eszközértékelésre van szükség ahhoz, hogy világosan látsuk, mi történik a piacokon. Az Európai Központi Bank és más európai központi bankok biztosítottak egy korlátlan likviditást, és a vita és azok a döntések, amelyek a bankunóival kapcsolatban megszülettek, mindenképpen stabilizálták az európai bank ágazatot. Az EBA is ezen a területen dolgozik, és elkötelezettek vagyunk az egységes szabálykönyv bevezetése mellett, amit mindenkinek használnia kellene, és egy egységes felügyeleti kézikönyvet is szeretnénk készíteni, ami a felügyeletek számára lehetővé teszi az időben történő közbeavatkozást. Az európai az euróvezeten belül és az egész unión belül szeretnénk lehetőleg egységes fellépést biztosítani, természetesen ö, oly módon, hogy a nemzeti mérlegelések döntéshozatal során az egységes szabálykönyvet alkalmazzák. Egyébként készítettünk egy tervezetet is az egységes szabálykönyv esetében, a CRD 4 CRR javaslat alapján. A bizottság egyébként befejezte a követelményekkel kapcsolatos jelentését, főleg a kis és középvállalatok finanszírozásáról van szó. Erre nagy figyelmet fordítottunk a vitáink során. Úgy gondoljuk, hogy kialakítottunk egy jó munkamódszert, megfelelő csatornákat és kommunikációt itt a szakbizottsággal is például. Ez lehetővé teszi számára, hogy jól működő szövegeket, jogszabályokat tudjunk elfogadni. Alapvetően fontos, hogy a politikai élet szereplői a következetesen alkalmassák a nemzetközi sztenderdeket különböző kultúrák és üzleti modellek működését kell figyelembe vennünk. Az arányosság mindenképpen nagyon fontos, viszont számos területen nagy jelentősége van annak, hogy a mérce, amelyel a fizetőképességet és a likviditást mérjük, legyen hatékony és egységes az egész belső piacon. Komoly nyomás alakult ki, és arra, hogy kialakítsuk a megfelelő banki szabályokat, de azt látni kell, hogy némileg lassabban indultunk a fogyasztóvédelem területén, mert már nagyon lekötötte az energiánkat az előbb említett munka. Természetesen tudjuk, hogy itt is haladnunk kell, ezt természetesen belátjuk, hiszen komoly problémák vannak a félrevezető értékesítés, a, a pénzmosás elleni fellépés területén, illetve a piaci manipulációk esetén. Éppen ezért Alaposan figyelünk a hitelezésre és a jelzálók hitelezésre, ez lesz a következő fontos lépés. A pénzügyi innovációk, mint eh, a különböző szerződések, származékos ügyletek vagy csereügyletek eh, mindenképpen figyelmünket kell, hogy eh, lekösség. Végül szeretném eh, az erőforrások kérdését is felvetni. Steven is említette már, nem akarom megismételni, csak annyit szeretnék elmondani, hogy mindennek előtt olyan források finanszíroznak, eh, amely egy folyamatos működést tesz lehetővé az ebben esetében. Már most nagyon komoly nyomás van rajtunk a válság miatt, és úgy gondolom a csapat kialakítását ezért fel kell gyorsítani. Köszönöm szépen, Gabriel Kapszot. Köszönöm szépen, Elnök asszony, tisztelt eh, képviselők! Ebben a kihívásokkal teli időszakban új belső szabályzatokat, eljárásokat próbálunk kidolgozni. Ezek ellenére úgy gondolom, hogy egy nagyon nagyra törő tervet tudtunk eh, előterjeszteni és eh, lefedném ennek az öt területeit. Ami az első szabályozási területet illeti, arra koncentráltunk, hogy a Szolvencia 2 végrehajtását elősegítsük. 55 különböző iránymutatást készítettünk elő, és a politikai intézményeket technikai elemzéssel és tanácssal láttuk el azon témákról, amelyek az Omnibus 2 részét képezték. Egyértelmű volt a függetlenségünk a foglalkoztatói nyugdíjak területén pedig két nyilvános konzultáció volt, amelyet az Európai Bizottság szervezett az IORP irányelvről, és egy átfogó keretet javasoltunk az ilyen IORP-k számára. Hangsúlyoztuk a nyugdíjalapok sajátosságait, valamint az átláthatóság megerősítésének fontosságát, és egy kulcs fontosságú információkat tartalmazó dokumentumot terjesztettünk elő. Ami a felügyeletet illeti, koordinált megközelítést hangsúlyoztunk a pénzügyi válság miatt, közös megközelítést a monitorozás területeivel szemben, mint például a banki kockázatnak való kitétel, a likviditás, a különböző bankok és biztosítók közti kapcsolatok, valamint a biztosítók készenléti terveivel kapcsolatban is. Egy felügyeleti kézikönyvet is kidolgozunk, amely a Szolvencia 2-re épül, és összegyűjtjük a fő területeken, a felügyelet fő területein a bevált gyakorlatokat. Ezáltal elősegítjük egy koherensebb keret végrehajtását ami a fogyasztók védelmét és a pénzügyi innovációt illeti. Az OPA szabályzat, az OPA rendelet hangsúlyozta a keretet, ez volt az egyik stratégiai prioritásunk, és ez tükröződik abban is, hogy a pénzügyi innovációs részlegnek szervezetünkön belül nagy hangsúlyt, nagy figyelmet tulajdonítunk. Kidolgoztunk iránymutatásokat a panasztétellel kapcsolatban, és ez egy nagyon fontos szabályozási hézagot tölt be EU szinten. Továbbá a bevált gyakorlatokat tartalmazó jelentést is közzétettük, és ebben meghatározzuk, hogy hogyan lehet jobban védeni a fogyasztókat az ilyen fajta bonyolult termékek eladásával kapcsolatban. A különböző érintett felek nézeteit figyelembe véve decemberben szervezzük meg a második fogyasztói stratégiai napunkat, ahol kifejtjük azt, hogy milyen munkát végzünk a fogyasztóvédelem területén, és inputot kapunk a különböző stratégiákhoz. Ami a pénzügyi stabilitást illeti, negyedévenként jelentést készítünk, ebben kvantitatív és minőségi mutatókat is kidolgozunk, ezáltal mérhető az EU biztosítási piacának kockázat alakulása. Továbbá a pán-európai stresszteszteket is elemezzük, ez ugye a biztosítási ágazaton belül most komoly kockázatot képez, és jelezzük, hogy az ágazatot negatívan érinteni a helyzet, hogyha a hozamok hosszú távon alacsonyan, alacsonyak maradnának. Ami a nemzetközi kapcsolatokat illeti, az ekvivalencia értékelést harmadik országok vonatkozásában elvégeztük, de most foglalkozunk egyéb projektekkel is, amely által, amelyek által a kölcsönös megértést próbáljuk javítani az EU, valamint az Egyesült Államok felügyeleti és szabályozási rendszerei között. Ezen tevékenységek mellett a biztosító és a, és a viszontbiztosító ágazattal is együttműködünk, különböző 14 egyeztetést tartottunk az európai felekkel, ami nagyon fontos volt a mi munkánk kidolgozása szempontjából, ami pedig a költségvetéseket és a forrást illeti. Hát először is szeretném megköszönni a parlament szerepvállalását, a támogatást, a 2013-as költségvetés jóváhagyása folyamatában. Egyértelmű, hogy a jelenlegi válság korlátokat szab, de fontos, hogy a finanszírozás arányban legyen a projektek horderejével. Úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy minden új feladat, amelyel felruháznak bennünket, ehhez kellő humán erőforrások párosuljanak, mert csak így tudjuk biztosítani a feladat, a munkánk függetlenségét. Megemlítenék egy valamit, ami szerintem nagyon fontos. Egyre több nehézséggel szembesülünk, mert tapasztalt alkalmazottakat nehéz találni. Ezt a belső ellenőrző szervezet hatóság is elismerte a bizottság részéről, tehát az EU bizottsági előírásokat talán rugalmasabban kellene kezelni, erre is szeretném felhívni az önök figyelmét. Ahogyan már említettem, szeretném, hogy egy független költségvetési sor finanszírozza a mi feladatainkat, a mi tevékenységünket, mert ezáltal jobban szavatolható a függetlenségünk, ami a fogyasztóvédelmet illeti. Szeretnék rámutatni arra, hogy mennyire fontos a biztosítás és nyugdíj irányelve beépíteni a rendelkezéseket, ennélkül a 9-es cikk nem érvényesülhet másodszorban és végezetül, ami a nyugdíjakat illeti mandátumunk csak a foglalkoztatói nyugdíjakra vonatkozik, az úgynevezett második pillérre, de úgy gondoljuk, hogy az EU menetrend végrehajtása megköveteli azt is, hogy a személyi nyugdíjakat, tehát a harmadik pillért kellőképpen elláthassuk. Az érdekelt feleket tömörítő csoportunk is egyébként ezt javasolta, Biztos vagyok abban, hogy az Európai Parlament továbbra is támogat bennünket. Nagyon jó munkát végzünk most Európa jövője érdekében. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Tudom, hogy nagyon nehéz mindent néhány percbe tömöríteni, minden bizonyal a képviselők részéről nagyon sok kérdés hangzik majd el, így kitérhetnek a most kihagyott részletekre. A következő lesz a rendszer. Először a koordinátorokat hallgatjuk meg, utána pedig a CatchDI eljárást követjük a koordinátorok mellett. A következők szerepelnek a listán. Anni Podimata, Pod Skinner. Ludvigsen. anybody... Szeretne valaki még jelentkezni? Antolin? Anybody else? Még valaki? Rendben. Jean-Paul. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindjárt előjáróban mondom, hogy nem fogok kérdést feltenni, csak szeretném elmondani a három elnöknek, hogy nagyra értékeljük az általuk végzett munkát, és hogy teljes mértékben tisztában vagyunk vele, hogy milyen nehézséget jelent számukra, hogy emberi és pénzügyi erőforrásokkal rendelkezzenek, infrastruktúrával, épülettel, ahhoz, hogy megfelelően elvégezhessék a munkájukat. Csak emlékeztetnék, emlékeztetni szeretnék rá, hogy amikor az Európai Felügyeleti hatóságokról folyt a vita, a parlament azt az elképzelést támogatta, hogy függetlenek legyenek ezek a szervek, és megfelelő jogkörre rendelkezzenek. Az tagállamok azonban csak kicsit engedtek, és ma olyan helyzetben vagyunk, amikor a bankuniót akarják megvalósítani, amit mi két évvel ezelőtt javasoltunk. Megmondtam Michel Barnier-nak a plenárison, hogy nehezen fog ez menni a most kezdődő tárgyalás mások egy csomó kockázatot rejtenek magukba, ugyanis hogyha a bejelentések, az elhangzott bejelentések után a tagállamok nem tudják meghaladni a rövidtávú nemzeti érdekeiket, akkor Európa szavahihetősége szenved majd csorbát, és ez nagyon súlyos. Ami az EPP-t illeti, mi a költségvetési szavazáskor is, és a véleményekben is elmondtuk, hogy mindenképpen támogatjuk, hogy megfelelő eszköz eszközökkel rendelkezzenek az önök ügynökségei, és én időnként egyes hatóságokkal szemben nagyon szigorú voltam. Az nagyon fontos ugyanakkor, hogy tudják önök, hogy a jogköreiken belül kell, hogy működjenek, de ezeket a jogköröket viszont biztosítani kell önöknek. Ez nagyon fontos, a parlament küzdelme ugyanaz a küzdelem, mint amit önök vívnak, ugyanis nekünk is az az érdekünk, az a szándékunk, hogy a felügyeleti hatóságok töltsék be teljesen a szerepüket, és hogy rendelkezzenek minden eszközzel, ne csak bűnbakok legyenek, amikor valami nem működik, mert nem volt megfelelő jogkör vagy eszköz hozzá. Tehát mi igazából ösztönözzük önöket arra, hogy az eddigi úton haladjanak tovább, és igyekszünk megadni minden szükségeset ehhez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Valóban nem volt ez kérdés, úgyhogy Líza következhet most. Köszönöm szépen mindannyiuk jelenlétét. Gozéz kollégám már messze menően elmondta azt, amit én is szerettem volna, úgyhogy csak néhány kérdésem volna. Először is ugye említették, hogy nagyon komoly erőfeszítést tettek a harmonizáció érdekében, a különböző szabályok, normatívák, a technikai standardok harmonizációja érdekében. Ez pedig a végrehajtás szakaszában működik? Tehát szeretném tudni, hogy elérik azt, hogy a gyakorlatban mindez megfelelően működjön és nem veszélyezteti a belső piacot. Az Európához szól a második kérdésem. Az Európai Központi Bank egységes felügyelőként jár majd el, de nem a 127-es cikk értelmében. Hogyan akarják garantálni azt, hogy egy bankcsoport felügyelete biztosítókkal együtt koherens módon zajlik majd? A harmadik kérdésem pedig az EBA-hoz szól. Melyek a kihívások és a kockázatok, amikor az Európai Bank hatóságot az Európai Bank Unióhoz próbálják igazítani. Milyen szerepe lesz a parlamentnek és a bizottságnak, hogy a problémákat elkerüljük? A stressztesztek pedig egy első próbát jelentettek, de szeretném tudni, hogy az Európai Bankhatóság hogyan vélekedik ezen gyakorlat gyenge pontjairól, és hogyan lehet javítani ezen, hogy jobb eredmények szülessenek. Köszönöm. Azt hiszem, hogy gondban leszünk, hogyha mindenki egyenként teszi fel a kérdéseit, talán először most kérdezzenek még párat, és aztán egyszerre válaszoljanak a kérdésekre. Szilvé vagy Wolf, ki szeretne először? Jó, hát akkor én gyorsan, önök asszony. Köszönöm szépen az elnök uraknak, hogy eljöttek, köszönöm a munkájukat. Eliza is ezt mondta, nagyon szívesen megkérdezném, hogy hogyan látják az új javaslatokat az önök munkája vonatkozásában, például a bank, biztosítás kombinációról mi a véleményük. Úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha kicsit lehiggadna a vita, és megvizsgálnánk intellektuális fegyelem keretében, hogy tulajdonképpen miről is van van szó, mi nem ellenezzük, hogyha nagyobb, szigorúbb lesz a felügyelet, de hogy a az LKB, e, az EBA, a biztosítás felügyelet között, hogy valósul majd meg az euróvezetben ez a felügyelet, az nagyon érdekes lesz, és az önök szak értelmére nagyon hagyatkoznánk. Jó lenne, ha konkrétak tudnánk lenni. Enria úrtól kérdezem, hogy mi lesz azokkal a bankokkal, amelyek az eurozónán belül és kívül is működnek. Köszönöm. Köszönöm. Még egy kérdést feltehetnek. Sven vagy Kay? Ki szeretne? Akkor Kay. Oké, okay, Kay. Köszönöm. Az eszmának egy kicsit több munkát fogok adni a bankolási aspektussal kapcsolatban. Az ESMA iránymutatásokat üdvözlöm, amelyeket elküldtek a nemzeti hatóságoknak a piachoz kötődő különböző témákban az elmúlt évek során. Egy, ezek közül számos nagyon részletes, és a nemzeti hatóságok üdvözölték őket. A második szintű vitára térnék át, ami most zajlik, különösen az emírrel kapcsolatban nagyon közeledik a határidő milyen eljárások fognak kialakulni együtt döntőként, illetve azon jogunknál fogva, hogy a technikai normáikat mi is felülvizsgáljuk, ahogy tettük az első szintnél. Tehát milyen eljárás várható, hogyan fognak minket bevonni a párbeszédbe együttdöntőként, a e, nyáron stakeholdernek, vagyis érintetnek neveztek bennünket. Ez elég érdekes volt, talán ennél valamivel többek vagyunk. E, e, kicsit kényes kérdés, hogy mennyire bíznak benne, hogy a szakmai sztenderdek, amelyeket a hónap végén kiadnak, elfogadásra kerülnek a ház és a többi intézmény által. Köszönöm talán az a legkönnyebb, hogyha abban a sorrendben haladunk, ahogy az előbb, tehát az eszmával kezdjük, aztán Andrának elég sok válaszolni valója lesz, és végül Gabriel. Köszönöm szépen a kérdéseket. Először hadd válaszoljak Ferrer asszony kérdésére, hogy hogyan és mi is a helyzet most a műszaki normákkal, sztenderdekkel, és hogyan zajlik ez a folyamat. Láthatták a múltban, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az egységes szabálykönyvre, ennek ez logikus következménye annak a szabályozási reformnak, ami zajlik, ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy egy adott pillanatban, hogyha megkapjuk a megfelelő erőforrásokat a munkánk többi részéhez, akkor eh, ne az egységes szabálykönyv domináljon, az eh, ezák, illetve az ESMA nem csak az egységes szabálykönyv miatt eh, vagyunk itt, hanem a közvetlen felügyelet munkáját kell ellátnunk, így például a hitelminősítő intézetekkel kapcsolatban, ami most már megfelelő sebességgel zajlik is, de hát ugye a következetességre figyelmet kell fordítani, javítani a szakmai iránymutatások után. Ami igen fontos az az, hogy a 12 hónapos határidőt betartsuk, a szakmai volt a sortolás, az EMA 5 hónap, 7 hónap, ez nem annyira nehéz az ESMA oldaláról, viszont a piaci szerepvállalókat be kell vonni annak érdekében, hogy az elfogadtatás megvalósuljon. Mindenképpen arra ösztönzöm önöket, a jó irányba haladó tartunk, de a, a friss jogalkotási javaslatoknak is be kell tartaniuk a 12 hónapos határidőt a szakmai normák véglegesítésének érdekében az EMIR a legfontosabb téma, egyértelműen az idén óriási munka van benne, nagyon jó csapatot állítottunk fel, úgyhogy bizakodom a színvonalat illetően, az eredményt illetően. Ugyanakkor nyilván sokat szenvedett vele a szervezet, és az adott csapat éjjel-nappal kellett, hogy dolgozzon rajta, hogy készen álljanak ugye e, minősített e, többséggel szavazunk a felügyelőbizottságban, de hát bízunk benne, hogy a határidőt be tudjuk e, tartani, az elfogadás megvalósul. Ön, önök nyilván nem stakeholderek a folyamatban, az az eljárás, hogy önöknek teljes joguk van az interveniálásra, a véleményük kifejtésére és a véleményükre nekünk válaszolnunk kötelező. Ugyanakkor ne feledkezzenek meg róla, hogy a G20-as vállalásokat szeretnénk 2013 tavaszára megvalósítani. Ami a bankuniót illeti, teljes mértékben értem, hogy a két kollégámhoz irányulnak főleg a kérdések. csak azt szeretném mondani, hogy fel kell ismerni, hogy nagyon nagy a hétköznapi együttműködés az értékpiaci felügyeletek és a prudenciális felügyeletek között, nemzeti szinten, hiszen a piaci szerepvállalóknak nagyon gyakran van eszközkezelő részlegük, különböző infrastruktúrákban vesznek részt, tehát nagyon összefonódik a két felügyelet munkája. Ezt a kapcsolódást megfelelően kell struktúrálni, szervezni, mihet európai szintű a bank prudenciális felügyelete. Tehát fontos a javaslatban az az előírás, hogy a három felügyelet dolgozzon együtt, de hát ezt tartalommal konkrétan is meg kell tölteni. <clears throat> Köszönöm szépen. Az első pont a harmonizáció esetében és a végrehajtás során, vagy átültetés során el kell, hogy mondjam, tényleg nagy erőfeszítéseket teszünk a harmonizációs szabályok alkotásában. Önök és mi természetesen együttműködünk, de még útközben vagyunk, még dolgoznunk kell. És ha megnézzük a rekapitalizációs feladatainkat, akkor látjuk, hogy agregáljuk a feladatokat egy átlagos bank esetében. Úgy gondolom, hogy a leg szigorúbb megközelítést alkalmaztuk, illetve a legkevésbé szigorúbb alkalmazást alkalmaztuk különböző területeken Természetesen látni kell, hogy nagyon sok munkát el kell végezni a szabályok harmonizációja területén, és hogyha megvannak ugyanazok a szabályok, egyrészt a nemzeti szinten nagyon különböző módszereket alkalmaznak, hogyha felmérik a kockázatokat a bankok szintjén, és illetőleg milyen kockázatokkal járnak a korrigáló fellépések. Éppen ezért nagyon különböző eredmények születhetnek a felügyeleti ellenőrzések során. Hát valamikor a stressztesztből és a feltőkisítésből indultunk ki, Természetesen azt kell látni, hogy a bizottság közleménye is mit tartalmaz. A bankunió érdekében szükség van az egységes felügyeleti kézikönyvben. A 70-es évek végén az Egyesült Államok ezt már meglépte, tehát egy közös kézikönyvet készítettek, viszont ezt magával cipeli minden egyes ügynökség, hatóság, és ez alapján kell dolgozniuk, ugyanúgy kell működniük. Azt hiszem nálunk is erről lenne szükség az egységes piac érdekében itt az, e ha nem is az egész egységes piac, de akkor az euróövezet érdekében a stresszteszt természetesen számos bírálatot kapott. Én tényleg azt gondolom, hogy hatalmas munkát végeztünk, egyfajta konzisztenciát igyekeztünk teremteni, és a válságba pénzt öltünk a piacba, pénzt küldtünk a piacra, és a tőke injekció a rendszerbe háromszor akkora mint az Egyesült Államokban 2009-ben, vagyis látni kell, hogy hatalmas erőfeszítéseket tettünk, és megerősítettük a rendszert. De azért vannak negatív hatások is, ezekről is beszélni kell. Vannak esetek a bankoknak, akik átcsúsztak a teszten, vagy minimális problémákat mutattak a teszten, de aztán pár hónap múlva plusz tőkére szorultak. Itt van a Dexia példaként, és azt gondolom, hogy ez egy reputációs kérdés is számunkra azt gondolom, hogyha dolgozunk tovább ezen, akkor igenis a felelősség nálunk van, de ha megkapjuk ezt a felelősséget, akkor jogi eszközöket is adjanak nekünk, hogy az eredményeket betartassuk természetesen hiszen nálunk van a felelősség, közvetlenül a bankokkal kell tudnunk beszélni, és a, az adatokat be kell tudni szerezni a bankoktól, egyelőre ezt nem tudjuk megtenni. Végül pedig nézzük a bankunió kérdését. A bankunióról a következőt tudom mondani. Az utolsó dolog, amit szeretnék el, de figyelni kell az ERVOT vagy központi bank és egyéb intézmények kapcsolatát jól kell kezelnünk, hiszen a bankok és az államok közötti kapcsolatok is fontosak. Ez szegmentálódás figyelhető meg a piacon, és ez komoly kockázatot jelent ezért azt gondolom, hogy az meg kell lépni a szükséges lépéseket ennek érdekében, hogy ezt kiköszöböljük. ambíciózusnak kell lennünk. Természetesen vannak kihívások az Európai Központi Bankhoz fűződő viszonyban, az Európai Központi Bank természetesen euróvezeti megoldásokat tud javasolni, mindenek előtt a kihívások persze meg kell nézni, hogy hol jelentkeznek, meg kell találni a megfelelő ragaszt, anyagot, hogy együtt maradjon az egységes piac, és ez az Európai Központinak itt nagyon gyorsan kell lépnie méghozzá közös szabályok alapját, hiszen nem lehet különböző bankokra különböző szabályokat alkalmazni, hiszen egységes felügyeleti rendszerben akarunk dolgozni, és a jogalkotás, amelyről éppen most beszélünk, és önök terjesztik elő, de ez még mindig a nemzeti rugalmasságnak nagy teret biztosít Ugye az, itt az egységes piac összességében ezenből van az euróvezet, és ez egyfajta polarizációt tesz lehetővé. Természetesen az Európai Központi Bank igyekszik egységes felügyeletet létrehozni az euróövezetben. Ez egyben azt is lehetőséget kínál az egységes piacra nézve is. Itt van az óriási lehetőség. Ugyanazt a módszert kéne alkalmazni, konzisztens megközelítéseket az egész egységes piacra nézve. Úgy gondolom, hogy ez egy központi üzenet, és dolgozunk, megnézzük az egész építményt, hogyan alakítjuk ki az egész szerkezetet, ez a legfontosabb. A befektetők differenciálnak a bankok között, eh, méghozzá a bankok között az alapján, hogy milyen biztonsági hálót kínál az állam. Millé integránsabb, integráltabb az egységes piaci eh, biztonsági háló, annál ellenálló képesebb lesz az unió, erről ez a meggyőződésem. Úgy gondolom ez az az üzenet, ami alapján nekünk dolgoznunk kell. Gabriel. Köszönöm szépen a kérdéseket, megpróbálok eh, én is kitérni erre a két kérdésre, ami a biztosítási szektort illeti. A szabályzatokat, illetve a felügyeleti gyakorlatot, ez persze rendkívül releváns. De ez azt is jelenti, hogy ha hiszünk abban, hogyha egy egységes kézikönyv megold minden problémát, akkor tévedünk. Ennél sokkal koherensebb felügyeleti gyakorlatra van szükségünk. Ha tényleg belső piacot akarunk, akkor ez létfontosságú és a, be, a biztosítási szektor vonatkozásában keményen dolgoztunk a Szolvencia 2-ért. Reméljük, hogy hamarosan hatályban lesz. Ez nagyon fontos az egységes kézikönyv szempontjából. Az iránymutatások alapvető fontosságok, de pont azon tény miatt, mert hiszünk abban, hogy az felügyelet és annak konzisztenciája a kulcsfontosságú kérdés. Emlékeztetnék arra, hogyha megnézzük az FSB következtetéseit, ugye a tőke, szolvencia, Beszéltek ugye a jobb kockázatkezelésről is, de arról is, hogy javítani kell a felügyelet hatékonyságát és eredményességét, ez pedig úgy tűnik, hogy kicsit feledésbe merült. Tehát ez az EU szempontjából kulcsfontosságú, és a nemzetközi kontextusban meg kell hallgatni az ilyen tanácsokat. Tehát a felügyeleti oldal végrehajtása kulcsfontosságú, ezért kezdtük el kidolgozni ennek az első szakaszát, egyfajta felügyeleti kézikönyvet vagy iránymutatásokat tartalmazó könyvet, ami összegyűjti a bevált gyakorlatokat, és aztán szép lassan, fokozatosan majd egyfajta felügyeleti köz, kézikönyv lesz ebből. Ezt meg kell tenni a belső piac számára, ez kulcsfontosságú, ez meg kell, hogy legyen a belső piac számára. Aztán a bankunió. Ö, meggyőződéses európaiként azt mondhatom, hogy a helyes lépéseket tesszük meg. Valóban szükségünk van rövid távon egy egységes felügyeleti mechanizmusra Európában, de azzal is tisztában vagyunk mind, hogy a banki szektor nem egyenlő a biztosításokkal, különböző üzleti modellek léteznek, de azért a biztosításoknál is konzisztens kell, hogy legyen a felügyelet. Nem akarok most vitába bocsátkozni arról, hogy intézményi szempontból az EIOPA vagy az LKB kell, hogy legyen az illetékes. Ami számunkra lényeges, az az, hogy felismerjük, hogy a biztosítási ágazatban is fel kell, hogy tudjuk használni ezt a folyamatot. Lehet, hogy a biztosításoknál kicsit több idő áll rendelkezésünkre, hogy reflektáljunk a szükséges lépésekről, a feladatokról, hogy koherensebb legyen a felügyelet. Előrukkolunk majd ötletekkel ezzel kapcsolatban. Vannak területek, amelyeken mindenképpen konzisztensebb kell, hogy legyen a felügyelet, és erre szükségünk van a határon átnyúló biztosító társaságok nézve, ez elkerülhetetlen. Aztán a pénzügyi konglomerátumok, és hogy őket hogyan érinti mindez, nos, azt hiszem, hogy tisztázni kell, hogy a bizottság javaslatban erről mi szerepel, hogyan érinti ez a pénzügyi konglomerátumokat. Tudjuk, hogy a szerződés a felügyeletet korlátozza, de a pénzügyi konglomerátumok a realitás részét képezik, tehát egyértelműben kell látnunk a helyzetet. Vannak kihívások is azzal kapcsolatban, hogy a bankuniót hogyan alkalmazzuk az ilyen konglomerátumokra. Tehát gondoskodnunk kell itt is a bankunión belül a felügyelet követ konzisztenciájáról. Thank you. I'll take the next three, which is... következő három következik Sven, Jürgen és Nikomina. Sven. Jó. Nem látom önt, kamera van ön előtt, de ennek ellenére örülök, hogy eljöttek újra egyszer. Csak egy néhány pontot szeretnék felvetni. Köszönöm szépen az írásos válaszokat. El kell, hogy mondjam, hogy még mindig gondom van a kompozícióval, az összeállítással, ahogyan az érintettek csoportját eh, állítják össze, és erre nem kaptunk választ, és eh, voltak rossz tapasztalatom az arányosság kérdésében is. Mindenek előtt a jelentéstételről kell beszélnünk a bankok esetében. A bankoknak jelentéseket kell készíteniük, hiszen nemzeti szinten kell a könyvelést végezniük. Azt kell, hogy mondjam, az összes szereplők bizalma nagyon fontos, de az nem azt jelenti, hogy a diverzitást szem előtt tartjuk, hogyha egy e, pro-európai vonalat követünk, és ugyanakkor a diverzitás van egy eszköz kell látnunk. Természetesen nem szabad ezt összetéveszteni a gyengeséggel és az engedékenységgel. Ami pedig a bankuniót illeti, amit hallottam eddig, az némileg képlékeny volt a konglomerátumok esetében. Világosabbá kellene tenni, mondta Bernardino úr. Tud nekünk segíteni, egyértelműbbé tenni, hogy mit szeretne ön? Milyen jogokat kérnek, milyen struktúrákat kérnek, milyen... Végül pedig egy kicsivel többet szeretnék tudni arról, hogy milyen problémákkal találkoznak, amely az európai szint és a nemzeti felügyeletek között kialakult. Hogyha a bankunió felé megyünk, akkor ez fontos, de ugyanazokat a problémákat látjuk, mint amelyekkel szembesültünk a stresszteszt idején. Tehát le, azt önök közvetlenül adatférést kívánnak, a közvetlen ellenőrzés lehetőségét ez komolyan kell vennünk ezt a felvetést, és kíváncsiak lennénk, hogy vannak-e további problémák is a többi felügyeleti szervnél is, a nemzeti szinten való együttműködés során, és milyen struktúrákra van szükség ahhoz, hogy itt haladni tudjunk. Végül pedig nagyon érdekel engem az EBA esetében milyen tevékenységeket kívánnak kialakítani a fogyasztóvédelem esetében. Azt gondolom, hogy a három intézmény közül önöknek van itt a legfontosabb szerepük, ezért nagyon örülnék, hogyha igaz lenne az, amit mondott, hogy többet kívánok tenni. Köszönöm szépen, Jürgen. Köszönöm szépen, Sharon. Hát sok minden elhangzott már, el is mondtak már sok mindent. Én egy kicsit kiélezem most. Együttműködési szintről beszélnek, ugye van egyrészt a horizontális együttműködés, ami a három intézményt illeti, illetve a vertikális együttműködés, ahol önök és a nemzeti hatóságok közötti együttműködésről van szó. Engem az érdekelne most, hogy eh, hol látják önök a réseket, eh, hiányosságokat, hol lehet javítani, eh, és hol van új szabályozásra szükség. Nagyon konkrétan érdekelne ez. Aztán a második kérdés, amit megint csak hármajuknak teszek fel, eszközöket kaptak a politikától feladataik végrehajtására. Nos, ezek kielégítőek, elég élesek-e, elég hatékonyak-e, vagy úgy gondolják, hogy ezt is újra kell még szabályozni utólag. Ott tartunk most, hogy éppen próbálkozunk, hogy működik ez az egész, még az elején járunk a kialakítás fázisában, és ezért aztán azt szeretném megkérdezni önöktől, hogy hol látnak javítási igényt a bankunió esetében a Ria úr egy néhány dolgot már elmondott, de azért szeretném aláhúzni, meg hát konkrétan megkérdezni, tényleg van-e értelme annak, hogy a felügyeletet felosszák az Európai Központi Bank és az EBA között. Ha két intézmény van, akkor plusz szükséget alakul ki az egyeztetésre, a koordinációra. Az egységes piacon tényleg észszerű, hogy ezt megosszák? Hm, vannak kétségeim. Aztán egy konkrét kérdés Bernardino úr felé. A német médiában azt olvastam, hogy a Solvency 2-t tovább halasztanák a végrehajtás területén, és kíváncsi vagyok, hogy önnek mi a véleménye erről, vagy mit tud ön erről. Köszönöm. Azt gondolom. Ani, a következő. Köszönöm szépen, Sharon, köszönöm. Itt vagyok ne feledkezzünk meg róla, hogy a hatékony és effektív bankfelügyelet nem csak a jövőbeli válságok megelőzését kell, hogy szolgálja, hanem megfelelő finanszírozást is kell, hogy nyújtson a reálgazdaságnak. Az EBA-hoz szól a kérdésem, de a másik két elnök úr is reagálhatna rá. Van egy ajánlás, miszerint szerint 2011 végére fel le kell zárni a bankok feltőkésítését, ugyanis a tőke hiányos helyzetük miatt nem tudnak megfelelően működni, és ez hanyatláshoz vezet a reálgazdaságban. De hogyha figyelembe vesszük az önök adatait, 95 százalékát a problémáknak kezelték, még mindig nagyon kevés pénzt adnak kölcsön a lakosságnak, a bankok, hiteleznek a bankok a kisvállalkozásoknak is. Nem tűnik életképesnek az, ami eddig történt a fiskális konszolidáció milyen politikával, megoldással lehetne a eh, bankokon úgy segíteni, hogy tényleg újra a likviditással lássák el a eh, reál gazdaságot. mi a helyzet a eh, kisvállalkozásokkal, nekik sokkal nehezebb bejutni a pénzpiacokra, mint a nagyobb cégeknek. Köszönöm. Köszönöm, akkor megadnám a szót a válaszadásra esetleg ugyanabban a sorrendben, vagy fordított sorrendben. Jó, akkor legyen ugyanabban a sorrendben. hát próbáljak meg az észrevételek egy részére választ adni az első a stakeholder vagy érintetti csoport összetételével kapcsolatos volt az ESMA-nál. Úgy gondolom, hogy elég erőteljes eljárást bonyolítottunk le, hogy megfelelő legyen az összetétel. Kicsi volt egyébként a mozgásterünk, hogyha megnézzük a földrajzi egyensúly kritériumot, illetve a különböző kategóriákra vonatkozókat. Nos, a fogyasztói ö, csoport a legjelentősebb. Úgy gondolom, hogy elégedettek lehetünk a reprezentációval a mi csoportunkban. Az elnök egy befektetői közösség képviselője, hogyha többeket akarnak bevonni, hiszen a pénzügyi szektor mindig erős, és mindig több pénze van, Nos, figyelembe kell venni azért a rendeletben lefektetett összetételi szabályokat is. Tehát, hogyha más összetételt akarnak, akkor ehhez kell hozzányúlni. De um, figyelembe véve a kereteket úgy gondolom, hogy elég jó, reprezentatív módon állt össze a fogyasztói oldal. Uh, ami a horizontális együttműködést illeti a három felügyeleti hatóság között, úgy gondolom, hogy elég nagy előrelépést tettünk az elmúlt másfél évben, ugyanakkor tisztában kell lenni azzal is, hogy a közös bizottság nem lehet erőteljes arc kifelé, a külvilág felé, és nem is ez a szándék, sikerült az sebességet, hogy úgy mondjam, mellérni a horizontálisan elvárt együttműködésben, de úgy gondolom, a mi perspektívánkból ez kielégítő is jelenleg. Ami az ESMA munkatársak és a nemzeti hatóságok együttműködését illeti, újra hangsúlyoznám, hogy mennyire fontos lenne, hogy teljesen az Európai Unió finanszírozzon bennünket, vagy részben a szektor, amikor a nemzeti tagállamok is részt vesznek a finanszírozásban, ez azt is jelenti, hogy növekedik, illetve azt is, hogy csökkenhet a költségvetési kontribúció. Az a fontos, hogy erősödjön mind európai szinten, mind nemzeti szinten a munkánk. A felügyeleti bizottságban a kollégáknak nehézséget jelent az, hogy minket erősítsenek ugyanakkor a short selling, az emír terén, ez több lettereket jelent nekik a nemzeti szinten is. A szektorális szabályozással kapcsolatban voltak itt írásbeli észrevételek is, hogy a fogyasztóvédelemben mit tehetnénk még. Nos, a szektorális jogszabályoknak segíteniük kell abban bennünket, hogy elvégezzük a feladatunkat. Nagyon röviden azt kell, hogy mondjam, hogy jogkört kell kapnunk ahhoz, hogy bizonyos termékeket, tevékenységeket kivételes jelleggel betilthassunk. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a javadalmazásról iránymutatást adtunk ki a különböző cégek esetében. De az inducement az továbbra is problémát jelent. Ez a tanácsadási folyamat túlságosan az inducement befolyása alatt van, nem tudjuk kompenzálni a tanácsadókat, hogyha az eredeti ösztönzők nem megfelelőek, a nyilvánosságra hozási disclosure mod, modul vagy modell ehhez nem elegendő, tehát hogyha nem megfelelő az ösztönzés, a tanácsadók oldalán, akkor nem tudunk ezzel mit kezdeni. Ennyit mondanék, csak köszönöm. Andrea, nos, nagyon sok, nagyon érdekes téma került terítékre, ami a stakeholder csoport, vagy érintetti csoport kapcsán elhangzott. Nos, megpróbálunk egyesült kialakítani, nagyon változatos az összetétele, egyes érintetti fogyasztói, szakszervezeti csoportok nem elégedettek, az ombudsmannál panaszt is tettek, hát most várjuk, hogy az Obudsman értékelése megjelenjen. Természetesen ennek alapján szeretnénk tovább gondolkodni, de hadd hangsúlyozzam, hogy nem csak az érintetti csoport szerepel csatornaként a kommunikációban e csoportok felé. Rendszeresen évente kétszer tartunk találkozót a csoportokkal, szeretnénk nekik jelezni, hogy nyitottak vagyunk az input előtt, és elég jó fogadtatásra találtak ezek a találkozások az ombudsman válasza alapján újra fogjuk gondolni az összetételt a jövőt illetően, de egyelőre hadd dicsérjem meg az érinteti csoportot, nagyon szép munkát végeztek, és nagyon változatos összetételű ez a csoport, ami a beszámolási követelményeket illeti, illetve az uniformitást, egyetértek Gigold úrral, úgy gondolom, hogy ez a mi megközelítésünk, ami a beszámolási kötelezettséget illeti, szeretnénk nagyon széles körrel indulni, a nem az IRFRS alá tartozó kis intézmények kell foglalkozni most már a norma egy olyan alkalmazás felé halad, hogy az IFRS alá tartozó bankok használják ugye leginkább a nemzeti gapok alá tartoznak ezek a e, struktúrák. E, minden esetre e, elkötelezettek vagyunk, hogy tovább folytassuk a munkát, ami a konglomerátumokat illeti. Alapvető felülvizsgálati folyamatban vagyunk most, és kérem, hogy önök is végezzék el ezt a munkát. Mi a kollégáimmal alapvető felülvizsgálatot végzünk. Szeretnénk jobban érteni, hogy a konglomerátumokról szóló irányelv egyáltalán hasznos volt-e a válság alatt. Ugye voltak olyan komplex szervezetek, amelyek kimúltak a válságban, meg kell nézni, hogy mi volt a helyzet a bankuniótól függetlenül. Nekem az a benyomásom, hogy a jogszabály még nem elég erőteljes ahhoz, hogy tényleg megváltozzon a helyzete a nagy, bonyolult szervezeteknek. Fogyasztóvédelem, igen, ahogy említettem, két területen dolgozunk, a jelzáló hitelezés terén hamarosan iránymutatásokat fogunk kiadni a felelős hitelezésről a jelzáló hitelek területén, különösen a válság nyomán foglalkozni kell azzal, hogy eh, hogyan eh, viselkednek a bankok a nehéz helyzetbe került fogyasztókkal szemben. Az ETF-ről folyik a munka, az ESMA-val együtt eh, dolgozunk, mi inkább a, risz, a rizik vagy kockázatkezelési aspektust kezeljük, vagy az tanulmányozzuk, hamarosan kiadjuk a jelentést, tehát a tőzsdén forgalmazott termékekről van itt szó. A struktúrált termékekről fog szólni. Én személyesen egy kicsit aggódom, hogy nagyon nagy nyomást helyezünk a bankokra, hogy emeljék a tőkejüket. Nekik nehézséget okoz a finanszírozás. Így a lakossági ügyfeleknek kockázatos termékeket helyeznek ki, ezzel foglalkoznunk kell a jövő héten a felügyelőbizottságban. A kiskapuk kérdése nagyon fontos, meg hogy milyen új eszközökre lenne szükség, régóta folytatunk erről vitát, hadd mondjam azt, hogy véleményem szerint önök nagyon jelentős jogkört adtak nekünk a jogszabálysértés, a közvetítés, fogyasztóvédelem, illetve a vészhelyzetek területein. Ezek a jelentős jogosítványok meglévő szabályozásokhoz kötődnek. Ez azt jelenti, hogy mivel a bankoknál még gyakorlatilag nincsenek meg az új rendeletek, az új szabályozások, mi kicsit légüres térben vagyunk még. Ez egy fontos terület Nekem az a benyomásom, hogy vagy soft módon próbáljuk a nemzeti hatóságokat meggyőzni, hogy működjenek együtt velünk, vagy pedig elővesszük a bazukát, a nehéz fegyverzetet, a nehéz tüzérséget, és formális előírásokkal élünk. Hát talán ez nem annyira tartozik ide, de mindenképpen akartam említeni. Azt gondolom, hogy a mm, hatosságok irányításán is el kell gondolkodnunk. Most egy bizottsági struktúrából alakulunk át igazi hatóságokká, és most, hogy a bizottság a bankunió ötletét felvetette, esetleg megfordított többséggel, más panelekkel, erről többet kell majd beszélni, ami a reálgazdaság finanszírozását illeti. Köszönöm szépen a kérdést. Igen, mindenek előtt még egyszer hangsúlyoznám. Csak minimális része igazából a végleges számok 107 százalékot mutatnak a csődök tőke fedezetét illetően ami a kölcsönzést illeti. Nos, az ajánlásunk nem feltétlenül a leverage-hez kötődik, de önnek igaza van, van leverage. globális banki kereskedés, leasing, ezeken a területeken a bankok elég gyorsan kilábannak, illetve a piac a USA dollár révén is húzza őket, azon országokban, ahol szuverén feszültség van, adós, államadósági feszültség, ott is kereslet irányította a folyamat, de a bankszektor is óvatosabbá vált a kölcsönzésben. Én azt akarom ezzel mondani, hogy amikor tovább lépünk, nagyon óvatosnak kell lennünk, szükség van a leverage-re, a válság elején túl magas volt a leverage, most már, alap, most már alacsonyabb, vannak jó módjai ennek, például a emelés, meg egyéb módok is a tőkepiaci tevékenységekben, ott, ahol túl nagy volt a buborék a versengenei. Nagyon fontos, hogy az eszközöket jól értékeljük, és az értékelés tükrözze a veszteségeket. A kölcsönzés visszafogása viszont rossz megoldás és egyensúlyra kell majd törekednünk. Bízom benne, hogy ezt felismerik. KKV, hitelezés, küldtünk ötleteket az Európai Bizottságnak, illetve a bizottságnak, a mi bizottságunknak és az önök szakbizottságának, és készen állunk a párbeszédre. Kockázatos lenne, hogyha a KKV-knek való hitelezést úgy oldanánk meg, hogy a kockázati szinteknél eltérést alkalmaznánk, különösen recesszió esetén, hogyha a tőke követelményt könnyítjük, az veszélyes. Majd, ha a válságnak vége lesz. A KKV-knek való hitelezés legnehezebb területén kell fellépni. Köszönöm. A Gabriel, köszönöm. kérdések önnek jutnak, Gabriel. Köszönöm, megpróbálom lefedni a fő kérdéseket, ami az érintett területeket, tömörítő csoportokat illeti. A kollégáim már válaszoltak erre, ami bennünket illet, mi arra törekedtünk, hogy kiegyensúlyozott legyen az összetétel, minőségileg is, hiszen tanácsadókról van szó. Néha, ami szintén releváns, az az, hogy milyen szintű, milyen források állnak rendelkezésre az ilyen érintett csoportok számára. Az ágazat részéről vannak források, de a fogyasztókat illetően ez nehezebb kérdés. Mit tettünk? A fogyasztói képviselőkkel megállapodtunk, hogy itt a mi munkánkról van szó, és bizonyos kínótokat dolgoztunk ki, például a Solvency 2-ről, hogy segítsük őket a vitában, hogy a fogyasztók szemszögéből jobban átlássák a helyzetet. Ilyenfajta előkészületekkel is próbáljuk az érintett csoportokat segíteni, és elég elégedettek lehetünk a velük folytatott párbeszéddel. Ami pedig a bankuniót és a pénzügyi konglomerátumokat illeti, a javaslat néhány napja született, jobban meg kell még érteni azt, hogy mi történik a pénzügyi konglomerátumokkal. Amit megpróbáltam kifejteni az az, hogy az LKB-nak nem lehet közvetlen hatása, befolyása a biztosított társaságokra, ez a szerződésekben is le van fektetve, de egy kiegészítő felügyeletre szükség van a konglomerátumoknál, tehát közvetlen hatás, közvetlen hatalma nincs felettük, de vannak persze olyan helyzetek, amikor az ilyen fő holdingok, ezek befektető társaságok, de nem tudjuk még, hogy a hatalomgyakorlással végeredményben hogyan gyakorul, de hogyan történik. Vannak azonban lépések, amelyeket meg lehet tenni. Említenék egy példát. A belső modellek. Most kezdődik ugye a Szolvencia 2, és az ilyen belső modelleket a tőke elismerés céljából jóvá hagyják. Majd láthattuk, hogy a hatóságok ezen szakaszt megelőzően problémákat látnak. Nagyobb hatáskört kell biztosítani Európának, hogy ezeket a belső modelleket jobban érvényesítse. A bankunió során ezt majd jobban meg tudjuk valósítani. Az LKV-val megvitatjuk majd a pénzügyi konglomerátumok kérdését is, a biztosított társaságok akkor egyértelmű képviselettel rendelkeznek. Mi az, amit javítani lehet? Például az egyéni adatokhoz való hozzáférés. Természetesen bizonyos területeken ez biztosított, de ez olyas valami, ami a nemzeti felügyeleti hatóságok részéről egyértelmű kell, hogy legyen. Tartaniunk kell magunkat a szabályozáshoz. Örülnék tehát annak, hogyha a rendelet felülvizsgálata egyértelműben szólna például a mennyiségi hatásértékelésekről, hogy hogyan jut el az IOPA-hoz az egyéni adatokra vonatkozó információ. Tehát ilyen egyéni adatokra persze szükségünk van. Lehet ennél tovább is menni, majd amikor a mi felméréseink meg lesznek, és akkor konkrétan a biztosító társaságokhoz fordulhatunk, és velük kezdeményezhetünk közvetlen párbeszédet, ezt is lehet javítani. Kezdetben említettem a fogyasztóvédelem kapcsán és a 9-es cikk kapcsán, hogy ez mennyire fontos. Mert anélkül, hogy az alap jogszabályban lehetővé tennénk a bizonyos termékek korlátozását egyértelműen komoly elvárásokat támasztott a rendelet. Ugye ott szerepel a 9-es cikk, tehát ott van egy egyértelmű elvárás, aminek nem tudunk eleget tenni, anélkül, hogy ne lehetne módosítani, anélkül, hogy nem módosítanák a szabályozást. És még valami, amin javítani lehet, ez a nyugdíjak oldalán ugye a harmadik pillérre vonatkozik. Az európai megközelítés ott hiányzik, egyértelmű, hogy több átláthatóság kell ezen a területen, a szociális védelmet jobban ki kell építeni. Ennek mindenképpen örvendenénk, ha hatásköröket kapnánk ezen a területen, és az érintett csoport is ezt javasolta a bizottságnak. Ami a Szolvencia 2-t illeti, ez egy olyan projekt, ami már jó ideje zajlik, nem az én hatáskörömbe tartozik a végrehajtás, de amit elmondhatok, az az, hogy szeretném, ha a parlament, a tanács és a bizottság minél hamarabb egy egyértelmű menetrendet dolgoznak ki, realisztikus, de egyértelmű menetrendet, mert így egy egyértelmű jelzést fogalmazna ez meg arról, hogy a szolvencia 2 végrehajtására sor kerül. Tudjuk persze, hogy vannak a hosszú távú garancia mm, termékek vonatkozásában kérdések, szükség van az értékelésre, az eredményeinket el kell juttatnunk a bizottsághoz és a parlamenthez, ezt meg is fogjuk tenni, független módon fogjuk ezt eljuttatni, de az is egyértelmű, hogy nem térhetünk már vissza, nincs visszalépés, ez egyértelmű. A szolvencia egy, ami most hatályos, és ezt elég egyértelműen kimondom, nem terjed ki a kihívásokra, a kockázatokra. Említettem a risk dashboardot az IOPA-nál, és hogyha megnézik eh, ennek eh, a, ennek a tartalmát, a szolvencia egy tőke követelményekre vonatkozó része nem fedi le ezt. Egyértelmű ütemterv szükséges és hiteles szavajető megoldásra van szükség, mert ez nemzetközi szinten is létfontosságú az EU számára, a külvilág felé is hitelesek kell, hogy maradjunk. Ami pedig a biztosítókat illeti, és a nyugdíjakat hozzájárulhat ez a reálgazdaság finanszírozásához, és ez a hosszú távú garancia értékeléssel is összefügg. Azt akarjuk, hogy a biztosítók hosszú távú beruházásokat eszközöljenek, de ezt csak úgy tudjuk garantálni, hogyha megalapozott a környezet. Az nem jó, hogyha lejjebb visszük a követelményeket, például a biztosítókra vagy a nyugdíjalapokra nézve. Mm, ezáltal kedvezünk a növekedésnek. Azt hiszem, hogy más területeken láthattuk, hogy ennek mi az eredménye. Kell növekedés, de ez fenntartható kell, hogy legyen, és a fenntartható növekedés csak akkor következik be, hogyha egyértelműek a szabályok a pénzügyi piac szereplőire nézve. A biztosítók és nyugdíjalapok, mint piaci szereplők természetesen hozzá tudnak járulni a gazdaság finanszírozásához, és ugye a projektfinanszírozás, kockázati tőke, ezek olyan területek, amelyeken befektetnek majd ezen intézmények, de kérjük, hogy ne provokáljunk több kockázatot és válságot, hanem vonjuk inkább le a tapasztalatokat ebből a válságból. Elnök, köszönöm. Nagyon hosszú kérdések eh, várnak még ránk, még eh, van egy-két forduló, tehát mindenkit, ha meg akarunk hallgatni, akkor röviden szólaljanak fel, kérem. Vicky Ford. Peter. Peter. Köszönöm szépen, rövid is leszek. A területünk kívüliség természetesen. Tényleg azt gondolja, hogy ez az ex post jogalkotás, ez a megoldás ebben az esetben. A második pont a finanszírozás tekintve egy választásról emlik, tehát százszázalékos EU finanszírozás, vagy az ágazat állná, ezt ő fizetne be, tehát egy illeték foly, folytán aztán a nyugdíjakat illetően Gabriel azt tudom mondani, azt mondja a tanácsában, hogyha nem terjeszteni ki a hatáját ennek a területnek. Ez az, egyetértek abban, hogy a szolvencia kettő sokan szeretnék a szolvencia egyet az egész EU-n belül, és abban bízhatunk, hogy valamikor ez fog megvalósulni, és az egész világon is elfogadják. Ivo. Köszönöm szépen. Egy kérdésem van, amit az elnök úrnak teszek fel, az EBA elnökének, Andrea úrnak. Elnök úr, figyelembe véve azt, hogy az nemrég javasolt egységes felügyeleti kézikönyv az Európai Bankhatóság lenne felelős a közös szabálykönyv megalkotásáért és végrehajtásáért, mint a 27 tagállam vonatkozásában az EU-ban, hogy tudják biztosítani, hogy a döntéshozatali folyamat az EBÁN belül nem vezet oda, hogy a nem bankuniós tagokat állandóan leszavazzák, hogyha ezek a tagok tagjai lennének a bankuniónak. Köszönöm, Viki. Jó. Az Evához hoz kérdezek, én is örültem annak, hogy szigorú szabályokról beszélt a tőke megfelelőség kérdésében. Biztos is kérdeztem másokat, és bevezetjük a bázelt, a nemzetközi szabályozást, és nagyon várom, hogy végigtanuljuk a leckéket az elmúlt időszak hibáiból, és ilyen a tőke megfelelőség nemzetközi szabályozását meg kell alkotni végre. Lehet-e egy rendszert alkotni az egész EU-ra nézve? Ezt abszolút nem tudom elfogadni, és akkor a következő kérdéseim vannak. A tárgyalófél voltam, hogyha a tanács jelenlegi szövegét elfogyjuk, a tőke elvárások kapcsán, akkor a Bázel megfelelő lenne a tőke elvárásokkal, ugye 300 vázispont különbségről beszélt, ez kielégítő, meg tudunk-e felelni ezen elvárásoknak, és hogyha megfelelünk, akkor fontos az, hogy vannak nagy bankok, amelyek megfelelnek, vagy kis bankok, nem? Ez számít, ez fontos kérdés ebben az összefüggésben. A második kérdés a likviditásra vonatkozik a bizottság a likviditással kapcsolatban új szabályt alkot, a megfigyelési időszak alatt önök is részt vennének a kalibrálásban, a finomításban. A bizottság egy csomó dolgot törölt ebből, mindent, az mellékletet, a, a, az átültethetőségi szót kivette, stb. az eszközök esetében a bizottság tárgyalt önökkel erről, mielőtt az új szövegváltozatra javaslatot tett? Aztán a kis és középvállalatoknak nyújtott hitelek, gondolják önök is, hogy nem, de gyakorlatilag ugyanolyan információkkal rendelkezünk ebben. Fontos számomra, hogy önök legyenek függetlenek, hogy önök az egységes szabálykönyvet tényleg felügyeljék, és komolyan vetessék, és hogyan tudnak függetlenek maradni, éppen ezért ez egy alapvető kérdés. Az egyik felügyelet a szavazatok többsége felett rendelkezik. Hogyha senki sem lépi túl az öt percet, akkor időben tudunk végezni még egy utolsó fordulóval is. Parancsoljanak! Akkor pedig a területen kívüliség témájával kezdeném, a területen kívüliség egy alapvetően fontos a pénzügyi piacokon tehát eh, a másik oldala pedig az ennek az egésznek, hogy egyenlő esélyeket akarunk teremteni. Tehát Európában az európai cégeknek eh, bizonyos eh, lehetőséget kínálunk, akkor ez közvi, és a külsősöknek is kínálunk, akkor ez a viszonosság alapján működjön. Tehát, hogyha van egy cég Európán kívülről és szolgáltatásokat nyújt, akkor mi az? És ezt mi lehetővé tesszük, akkor azt várjuk a nem európai cégtől, hogy na, vagy ahogy a mi cégeinket is fogadják, tehát területen kívüliség valahol elkerülhetetlen az egymással összefüggő piacokon. Itt van például az Egyesült Államok esete, és a Európa alkalmazkodik az Egyesült Államokhoz bizony, tehát hogyha van egy alternatív befektetési társaság, és jön egy menedzser Európán kívülről Európába, akkor ugyanazt várjuk el tőle, amit az európai cégektől vagy vállalatoktól elvárunk. Ez egy teljesen normális helyzet. Kétféle probléma van ebből az egész világon vannak különbségek, ami a jogalkotást illeti már kezdetektől fogva, és igyekeznünk kell dolgozni a g 20 terület, területén belül is erről, a másik pedig az emír kérdése, egy speciális kérdés, hogyha az egy Európán kívüli rendszer megfelel az európai rendszernek, akkor megbízunk, és ezt alkalmazok, ezt a harmadik országbeli rendszert, és az emírben egy komoly vita folyik. Beszélünk, tárgyalunk az amerikai tárgyalófelekkel, és azt látjuk, hogy sokkal kevésbé szeretnék ezt, amit mi hajlandók vagyunk megtenni kevésbé bíznak az európai felügyeletben például, mint ahogy mi bíznánk az ő felügyeletükben, és éppen ezért az európai felügyelet támaszkodik a nemzeti felügyeletekre, talán ebből is indulnak ki. Nagyon keményen dolgozunk az Európai Bizottsággal együtt annak érdekében, hogy a modell működni tudjon. Itt vannak az ázsiai kollégák is, ők is egyébként hajlamosabbak, hogy a kölcsönös elismerés elvén működjenek, de azt kell, hogy mondjam, nehéz meggyőzni tehát az amerikai partnereket, legalábbis nehezebb, mint a többit, de ezen dolgozunk, és látunk haladást egyébként ezen a területen is. Ami a finanszírozási oldalt illeti, mint már elmondtam, természetesen százszázalékos finanszírozásról van szó a nemzeti hatóságok esetében, ez egy, vagy egyáltalán nem finanszíroznak, itt kell, dönteni, itt kell dönteni. De a vége az persze az lesz, hogy kombináljuk ezt, tehát hogy az ágazat valamit fizet, és az EU költségvetéséből is érkezik valami. Itt vannak a minősítő ügynökségek, és a nagy letétkezelők is itt vannak, és nyilván számokra elfogadható megoldást kell keresni, egyfajta illetéket fognak fizetni a piaci részvételük alapján a függetlenséget illetően. Világos jogalapra van szükség arra, hogy ezt az említett illetéket be tudjuk vezetni, és akkor az függetlenséggel se lesz probléma. Itt nemzeti szinten 20%-ot a kormány fizet, 80%-ot a piac fizet valamilyen formában. Tehát amíg ezt világosá tudjuk tenni, addig nem aggódom különösebben a függetlenség kérdésében. Hatáskerekről van nagyjából van szó, és azonosítani kell a megfelelő piaci szereplőket, ahonnan a finanszírozást begyűjtjük. Ez lenne egyébként az én válaszom egyenlőre. Köszönöm. Andrea még egyszer, de nem olyan hosszan, mint az előbb. Az első kérdés a döntéshozatalt illeti az ebánál. Úgy gondolja, hogy a 42-es cikk azt mondja a szabályzatunkba, hogy az európai érdekek szerint kell dolgozni, és nem szabad utasítást vagy tanácsot elfog, elfogadniuk a nemzeti hatóságoktól vagy testületektől tehát persze van egyfajta nemzeti reprezentáció, képviseleti rendszer, ez egyfajta feszültséghez vezethet. A bizottság úgy gondolkodik, hogy független paneleket kíván létrehozni egyes területeken, itt technikai döntések születnének, és nem, egy, nem politikai alkukra kerülne sor. Tehát e, itt jó sztenderdeket tudnák kidolgozni ezekben a panelekben, és ezzel lehetne bemenni a politika elé, és ott a szükséges többségeket megszerezni. Azt gondolom, hogy így el lehetne eh, elkerülni, hogy Persze, eh, eh, hogy, hogy bármilyen képviselő túlságosan nagy súlyt tudjon gyakorolni a döntéshozatal során, ez az a személyes véleményem, és azt gondolom az Európai Bizottság is ilyen irányba gondolkodik, eh, ezt kívánja elterjeszteni, ami a nemzetközi sztenderdeket illeti, és a megfelelőség kérdését teljesülnek-e a, például a bázeli elvárások, a Bázel bizottság egy végrehajtási értékelést, egy társértékelést is végez, vagy felülvizsgálják az elért eredményeket, és tényleg vannak olyan területek az adóterületen, amelyek mm, Európában problémát jelenthetnek. Természetesen világos a szabályokat alkalmazók, van 8000 bankunk, más országok az azt mondják, hogy csak nagy nemzetközi bankoknak kéne alkalmazni az új szabályokat. Ez egy fontos kérdés. A tőke viszont a legfontosabb. A tőke miatt aggódom a leginkább egyébként. Értem, persze. Szükség, ki kell alakítani a szövetkezeti bankokkal kapcsolatos álláspontot is, de biztosítani kell, hogy minden esetben a fizetőképesség, a rugalmasság, a fizetési rugalmasság esetében egyforma mércéket alkalmazzunk. Minél kisebb a rugalmasság, annál jobb ezen a területen, azt gondolom. És mint elmúlt évben azt is szeretném elmondani, az ebbe a, a, szeretné jobban ellenőrizni a tőkeeszközök komolyságát Természetesen az Európai Bizottság tárgyal velünk, beszél velünk, jó kapcsolatunk van velük. A likviditás persze egy nagyon érzékeny balansz, amit itt, vagy egyensúlyozás, amit tennünk kell. A, meg kell lépnünk, hogy meggyőzzük a bankokat, hogy az üzleti modelljukat is megváltoztassák időnként. És egy interbank, bankközi piac, pénzpiac is működik, és hát ezt is így kell alakítanunk, hogy megfeleljünk. Nemzetközi szinten azt gondolom bölcs dolog, hogyha némi időt szánunk még erre, jövő évben megszületik a jelentés erre vonatkozóan, és meg fogjuk nézni, fenntartjuk egyébként az elvárásainkat, és különböző bankoktól beszedjük a jelentéseket, begyűjtjük a jelentéseket, és akkor ez alapján állítjuk össze a sajátunkat, és ezek alapján tudunk utána finom hangolást végezni az egész rendszeren, és eldönteni, hogy hogyan haladunk tovább. Azt gondolom a függetlenség témájában már beszéltem is, úgyhogy részemből be is fejezem. Az elkövetkező hetekben nem egy év során kellene ezt megtárgyalni. Ha jól értem, akkor a bizottság egy csomó beszámolási kötelezettséget törölt, önök felé tett beszámolási kötelezettséget, ezzel egyetértenek önök? Nos, számomra a kérdés főleg az, a téma főleg az, hogy a jogszabályokban továbbra is megvan a mandátum az EBA számára, hogy a likviditásról adatot gyűjtsön, erről ö, technikai normát készítsen ez még az állandó jelentéskészítési kötelezettség előttről származik, és én bízom benne, hogy ez a mandátum elég széles körű ahhoz, hogy elegendő körben sikerüljön adatot gyűjteni ahhoz, hogy kalibrálni lehessen megfelelően a követelményeket a szektornak jeleztük, hogy egyes eszközöknél equity vagy jelzálog támogatta értékpapírokat szeretnének bevonni ebbe a körbe, ami szerintünk elég kockázatos. Ami a területen kívüliséget illeti, Péter, ö, Nyilván erőteljes globális normákat szeretnénk a biztosítási területen, és az IIS-szel együttműködünk, annak végrehajtó bizottságával, és európai szempontból nyomást gyakorolunk, hogy globálisabb, erőteljesebb normák alakuljanak ki ezen a tökéletes megoldás. Közben persze az európai cégek fogyasztóvédelmével is foglalkoznunk kell globálisan hatékonyan felügyelet és megbízható harmadik országok, nagyon fontos mindez. Svájccal, Bermudával, Japánnal már véglegesítettük az egyezményt, további nyolc országgal folyik a tárgyalás az USA-val is megkezdjük a közös vonások és a különbözőségek feltérképezését. Úgy gondolom, hogy ez egy jelentős munkaterület, teljes mértékben kezeljük így a problémát, de persze a legjobb megoldás az lenne, hogyha globális erőteljes biztosítási normák alakulnának ki, és aztán ezeket alkalmaznák kisebb biztosító társaságok, ami a finanszírozás kérdését illeti 100%-os finanszírozás meg díjak mert említettem, hogy egyértelműen a 100%-os finanszírozás mellett lennék, azt preferálnám, de hogyha lépésenként haladunk, az európai hatóságoknak nagyobb felügyeleti jogkört adunk, akkor lehet, hogy ez díjakkal lehet megoldani. A kollega is beszélt már a függetlenség fontosságáról, nyilván itt a további jogkörök kötődhet ez. Ami végül a nyugdíjakat illeti Említettem, hogy megküldtük tanácsainkat a bizottságnak az RP irányelvvel kapcsolatban az első QIS a mm, nyugdíjak terén most kezdődik, most fogunk először begyűjteni információkat az év második felében. Ez egy nagyon fontos munka az értékelés, a saját elképzelésén kialakítása szempontjából, hogy a különböző nyugdíj alapok, a holisztikus eredménykimutatási törekvésekbe bevehetők illetve hogyan lehet mindezt modulálni annak érdekében, hogy jobb kockázat kockázat alapú felügyelet alakuljon ki a nyugdíjaknál, ugyanis a, még a foglalkoztatói nyugdíjaknál is realitástesztre van szükség. Állíthatjuk azt, hogy minden rendben van, de nincs minden rendben, vannak kockázatok, vannak alacsony kamatú forgatókönyvek, ez megöli a nyugdíjalapokat, két elképzelés van, vagy szőnyeg alá söpörjük a problémát, és azt úgy teszünk, mintha minden rendben lenne, aztán később komoly problémákkal szembesülünk, vagy pedig realitástesztet végzünk, és átláthatóan kimutatjuk a kockázatokat. Ez nem jelenti azt, hogy azonnal újra kellene tőkésíteni ezeket az alapokat, de ez azt jelenti, hogy mindkét oldalról munkáltatók, foglalkoztatottak nagyobb átláthatóság érvényesül azzal kapcsolatban, hogy hol vannak a kockázatok, kivállalja a kockázatokat, és akkor ösztönző intézkedéseket lehet hozni, döntéseket lehet hozni. Nos, a nyugdíj ígéreteket is meg kell nézni, valószínűleg némelyik fenntarthatatlan. Ez az én felelősségem, hogy rámutassak, lehet, hogy ez fájdalmas, de egyértelműen meg is teszem, hogyha elolvasták, amiket írtunk. Egyértelműen realitás vizsgálatra van szükség ezen a területen, ez alapvető Európai jövője szempontjából. Köszönöm. Köszönöm. Az utolsó három kérdés következik. Nincsen, Antonin Sánchez és jó magam, hogy örüljenek. Tessék. Köszönöm szépen. a jövő évi költségvetésre, EU költségvetésre vonatkozó tárgyalások ezen az őszön lezajlanak, és úgy tűnik, hogy nagyon nagyok a nézeteltérések azzal kapcsolatban, hogy a felügyeleti hatóságok mennyi pénzt kapjanak. Itt az ECOM-ban mi úgy érezzük, hogy tényleg úgy érezzük, hogy meg kell erősíteni a költségvetést, hogy ez el kerülhetetlen. Az Európai Bizottság viszont meg akar nyírbálni egy csomó keretet. Szeretnék egy kérdést feltenni minnyájuknak. A tanács megnyírbálást javasol, hogyha ez megvalósul, akkor ennek mi lesz a következménye az önök tevékenységeire? Hogyan tudják ezek után a mandátumokat ellátni? alacsonyabb színvonalon, vagy miből kell visszavenni. Tavasszal önök javaslatot tettek arra, hogy mennyi költségvetést kellene önöknek adni a jövő évre vonatkozóan. A bizottság sokkal kevesebbet javasol ehhez képest. Az önök véleménye szerint most mi a jelenlegi helyzet? Mik a valós költségvetési igények? Ugyanúgy gondolják el, mint a tavasszal, vagy pedig változott a véleményük, és hogyha igen, akkor miért? Köszönöm. Köszönöm szépen. Két kérdésem volna, az egyik a pénzügyi stabilitásról, a másik pedig a fogyasztókról. A pénzügyi stabilitás kapcsán szeretném tudni, hogy hogyan támogatják azon országokat, amelyeket mentőprogramoknak követettek alá, vagy támogatásban részesülnek a fogyasztók vonatkozásában. Először szeretném tudni, hogy a preferenciális részvényesek helyzete. Ugye ezek nagyon bonyolult termékek, amelyek komoly kockázattal rendelkeznek, és ezeket a lakossági befektetőknek is eladták. Spanyolországban most több ezer eset van a bíróságok előtt, több, eset, több ezer jogvita merült fel. Szeretném tudni, hogy az európai hatóságok erről mit gondolnak. Általában akkor merül fel ilyen probléma, hogyha nincsenek elég egyértelmű iránymutatások, Úgyhogy gyakorlatilag ez már egy szabályozási problémát vet fel. A második kérdésem pedig a jelzálogakra vonatkozik. Most folyik a három oldalú egyeztetés tanács, parlament és bizottság között a jelzálogokra vonatkozó irányelvről. Bejelentettek bizonyos iránymutatásokat, amelyek feltételezem, hogy összekapcsolódnak ennek a kezdeményezésnek a lényegével. Ha van most valamilyen információjuk, akkor ezt jó lenne megismernünk. Nem tudom, hogy meg tud-e előlegezni valamit az előkészületekről. A harmadik kérdésem pedig az EIOPA-hoz szól. Azt mondták, hogy ugye decemberben előterjesztettek egy pénzügyi ö, oktatással kapcsolatos jelentést a tagállamokban. Le tud-e vonni ezekből valamilyen fajta következtetést? Köszönöm. Rendben. Most rajtam a sor. Nekem is volna néhány kérdésem a Bank Unióval és a CRD-vel kapcsolatban. Ez ugye nagyon aktuális kérdés most. Andrea, ami engem aggaszt, és ön is ott volt az ECOFIN ülésén, hogyha Bank Unióban ugye az egységes felügyelővel kezdjük a működést, akkor ez az államadóságokhoz hogyan kapcsolódik? Mert a következő jogszabály, amely korlátokat szabhat, ez csak később érkezik. Tehát egy jogszabályt le kell zárnunk, ez az EKB-nak mindenfajta hatásköröket biztosít, ugyanakkor még mindig maguk az euróvezeti tagállamok azok, amelyek e mögött állnak. Vannak tagállami miniszterek, akik azt mondják, hogy a parlament nálunk azért ebben szeretne beleszólni. Hogyha a végén úgyis az ESM-hez jutunk, akkor a nemzeti parlamentek ebbe is szeretnének bekapcsolódni. Tehát akkor államok megsegítéséről és bankok megsegítéséről is szó lesz. A ESF eh, keretében és az esm belül gyakorlatilag ugyanolyan horderei összegekről van szó, mint eh, amilyen összeget eh, az Egyesült Királyságnak kellett előhozni, amikor a válság kibontakozott. Az euróövezeti bankok kollektíven körülbelül annyi pénzt igényelnének, mint amennyire az Egyesült Királyságban szükség volt. Tehát milyen a kapcsolat? Hogy milyen viszonyban áll mindez? Mert ez torzíthatja a belső piacot. Tehát szeretném tudni, hogy ebből milyen előnyünk lesz, nehogy valami olyasmire várjunk, ami aztán nem következik be, és közben kiderül, hogy tönkretettük a belső piac egy részét is. Ez engem komolyan aggaszt. A másik dolog pedig, amit említett, ez a rugalmasság volt. Én Vikivel értek egyet ebben. Nem hiszem, hogy az euróvezeten kívül lennének, hiányoznának a standardok. Nem tudom, hogy a makroprudenciális variációkat hogyan kezelik, amikor majd egységes felügyelő működik az euróvezeten belül. Még mindig előállhat egy olyan gazdasági helyzet, amelyben ingatlan buborék kezd kibontakozni Spanyolországban vagy Írországban. Több monetáris politikánk nem lesz. És az utóbbi hét év során is Gay Mitchell gyakorlatilag minden egyes alkalommal kérdezte a monetáris párbeszéd során Trissé korábbi elnököt, hogy mit teszünk majd az ingatlan piaci buborékkal kapcsolatban Írországban. Ez nem fog egyik napról a másikra megoldódni. Szeretném tehát tudni, hogy hogyan kezeljük majd ezt a problémát a nemzeti felügyelők lesznek azok, akik majd tanácsal látják el az LKB-t, e vagy hogyan máshogy fog tájékozódni az LKB e a valós helyzetről? Vannak még más kérdések is, például a likviditás kapcsán. Szeretném megismerni az ESMA nézőpontját erről, mert én úgy vélem, hogy a pénzügyi piacok le vannak zárva, hiszen nem tudják, hogy mi a helyzet a bankoknál, és a befektetők egész egyszerűen szeretnék tudni, hogy mennyire szilárd az az intézmény, ahová pénzüket helyezik. A bankok lehet, hogy nem akarják közzétenni az összes információt, mert félnek, de a piacokon is ez a helyzet. Az egyetlen módja annak, hogy ezt megoldjuk, az az, hogy közzé tesszük az információt. A szembe kell állítani tehát a befektetők érveit azzal, hogy stabil helyzetet akarunk, és nem akarjuk feltárni mindazt, ami a bankokon belül történik. Köszönöm, és akkor talán önnek kezdjük, Steven. Uh, tackle a couple of... Uh, egy sor témát foglalko- felvetnék mindenek előtt a költségvetés és uh, annak mérete az ez ma tényleg növekedést lát következő évre. Amit benyújtottunk a kérelmünkben, az más volt a költségvetés iránt, mert ez egy korábbi számokból kiinduló költségvetés volt, és ennek az oka az, hogy közben a jogalkotás megválkozott, az új jog új felelősséget ruházott ránk, ez az oka annak, hogy nagyobb számokkal találkozunk ami, abban, amit kértünk a kérelmünkben. Itt vannak a feladatok, az, az SRA 3-assal kapcsolatos, a kockázati tőke kérdések, stb. Egyszerűen több feladatot rónak ránk, és ezért van nagyobb költségvetésre szükség mi történik, ha nem kapjuk meg a kért számokat, teljes mértékben meg tudjuk érteni, hogy némi vállalkozói szellemet várnak az eszmától, ezt a korai szakaszban természetesen, tehát ilyen típusú szervezetekben nagyon sokat kell dolgozni, az épületek se olyanok talán, ez működik egy dologig, de vannak alapvető célok, itt a bankunióval együtt járó célok és megemlítendők, és ez gyakorlatilag az aggodalmaim ott vannak, ha nem kapjuk meg ezt a költségvetést, akkor nem tudjuk a feladatainkat elvégezni, és ez végső soron a felügyeletnek a reputációt ásná alá és ez súlyosan problémás ügy természetesen ebben az esetben, és minőségi eredményt kell nyújtanunk, ez alapvető elvárás, és ha hiányoznak dolgok, akkor az egész rendszer aláásódik. 160 millió, 160 az tényleg az, ami kell. Tehát ez, ez már így, így, ez egy jó eredmény lesz persze, de még így is keményen kell dolgoznunk a 160 meg lesz a, a fogyasztói oldal, a strukturált termékek, stb. Általában elmondhatjuk erről azt, hogy a pénzügyi szektor, a tanácsadók most kezdtek el egy változást, változtatják a tevékenységet, egyre inkább foglalkoznak a fogyasztóval, és további fordulatra van szükség a pénzügyi szektorban persze, de megkezdődött valami, hogyan látják a fogyasztót, hogyan bánnak a fogyasztóval, és, és ez egy üzleti lehetőség, ez az újfajta megközelítés. A lényeg az, hogy tudok megfelelő termékeket, megfelelő tanácsot nyújtani a fogyasztó számára. A gyakorlatban ez hogy fog működni? Az egyik rész az, hogy a nemzeti felügyeletek megfelelő felügyeleti munkát végeznek, a jog végrehajtására ügyelnek, és ezt a munkát kell folytatni, és még jobban az ESMA egyébként a MIFID munkáját, egy, a, a társ vizsgálatok témáját is figyelembe kell venni. Itt is vannak lehetőségek az, azt, aztán vannak bizonyos termékek, amiket csak bizonyos tanácsadás mellett lehet értékesíteni, aztán visszamennék egy korábbi témára. Számos területen, számos terméknél, ahol a kisbefektetőkről van szó, itt egy közvetételi kötelezettség van, amit mindenképpen alkalmazni kell és látni kell, hogy az a termék, amelyet itt alkalmaznak, megfelel a az ügyfél környezetének, hátterének és szándékainak. Igen, hogyha a tanácsadók megkapják a megfelelő térítést a munkájukért, az ösztönzőiket megkapják, ezt figyelembe kell venni, és ha ezek az ösztönzők nem torzító jellegűek, akkor már eredményt értünk el, erre ügyelnünk kell, tehát az ösztönzés, mint már mondtam korábban, a javadalmazás témáját felvetjük a kisbefektetők területén is, meg, megfelelő módon kell tehát a kompenzációt biztosítani a pénzpiaci alapok. Itt ez a helyzet, itt nem, tehát itt még fizetni kell, hogyha az ember odaadja a pénzét, hogy kezelik a pénzt, és ez, ez egy nagyon sajátos jellegű dolog, és nem felel meg annak a rendszernek a kormányról. Köszönöm szépen. A költségvetési témában három példát mondanék, hogyan működik ez az esetünkben. Az adatelemzés, sok adatelemzést kellett végeznünk a stresszteszthez, a likviditási jelentéshez is végeztünk ilyeneket, amit jövő évben adunk meg le önöknek, és itt kiszervezésre is szükség van, ezt meg is tesszük. Az adatok egy része, persze, gondoljunk a Bundesbankra például. A Bundesbank ad nekünk adatokat, amiket ő begyűjt, neki van infrastruktúrája e-, erre. És Természetesen van ennek egy kockázata, egy műveleti kockázata, ez elég magas volt, az ilyen jellegű munka mindig ezzel jár, egyfajta kihívást jelentett ez, de hát így működött ez eddig is nálunk. És hogyha ezt a munkát jól akarjuk végezni, akkor egyszerűen szükség van egy alapinfrastruktúrára. A második példám, mint már mondta, az eszközök értékelése egész Európában is mm, vannak ilyen felvizsgálatok, és vannak egyes országokban erre vonatkozó programok, és ezt konzisztensen kell alkalmazni, és ha ezt a konzisztenciát köve, elvárjuk, akkor megfelelő forrásokat is biztosítunk kell hozzá. Minél több forrást adunk erre, annál jobb lesz ez a konzisztencia, és minél kevesebbet, annál rosszabb. A, milyen egyszerű ez a dolog. A harmadik pont a szabványosítás. Itt is csak azt tudom mondani, amit eddig minél kevesebb forrást kapunk erre, annál kevésbé tudunk megbízni abban, hogy jól alakítják ki a szabványokat és és az európai megközelítésnek a hátrányára fog ez válni nyilvánvalóan. Ami pedig a, a, támogatást illeti a hatóságok számára a program során, vagy úgy általában, azt kell, hogy mondjam, a spanyol és a ciprusi újratőkésítési értékelésekben részt veszünk, ez egy fontos feladatunk egyébként. És hát természetesen, ha más ország, amikor más országban hasonló feladatot végeztek, akkor is figyelembe vesznek bennünket, és mi a szakértelmünket tudjuk felkínálni, főleg a stressztesz során. És ami a fogyasztóvédelmet illeti, Spanyolország esetében például ragaszkodtunk ahhoz, hogy világosan alakítsák a felügyeleti hatóság megközelítését, és, a, és pontosan kezeljék, hogy hogyan a, a kisbefektetőkhöz hogyan jöttatják el ezeket a termékeket. Aztán a hitelekről is beszélni kell, és erre is egy iránymutatást szeretnénk kidolgozni. Természetesen ez egy olyan terület, ahol komoly mandátummal rendelkezünk, az irányelvből kifolyólag a szabványokat, illetően a kötelező szabályokat, illetően, de iránymutatásokkal dolgozunk mi alapvetően. És hát persze vannak területek, ahol még egy kicsit többet kell tenni. Ami pedig az ilyen tűzfalakat illeti a bankunióban, hogy emellett tettük le a garast már elmúlt augusztus óta az ESFF FS, vagy az ESM esetében, és hát ők részt tud-e venni a bankok tökésítésében vagy nem közvetlenül. Ez egy kérdés, erről vita folyik, és itt kapcsolatokat kell kiélakítani az államokkal, és itt haladni kell. És remélem egyébként, hogy az újratökésítéssel itt a bankoknál ugye EU szinten 13%-ról beszélünk a GDP-hez képest, ami a bank szektor érintve van, de ki kell alakítani egy keretet eh, ahhoz, hogy létrejöjjenek az intézményi alapok és garanciák és európai szinten szükség van egyfajta felelősségre, elkötelezettségre, és létre kell hozni a finanszírozást még hozzá megfelelő díjakkal, illetékekkel, és azt kell kialakítani, hogy a bankok bukhatnak anélkül, hogy az adófizető pénze rögtön erre kerülne felhasználásra, és ehhez van szükség az említett tűzfalra, biztosítékra, európai szinten. Ehhez forrásokat kell hozzárendelni. A makroprudenciális változatot illetően pedig itt elég határozott nézeteim vannak. Ez a makroprudenciális verzió az azt jelenti, hogy hiányzik a közös szabályozás. Ugye, hogy van közös szabályozás, aztán különböző módon lehet alkalmazni, és ehhez alkotunk egy európai keretet. Megmondom, hogy mire gondolok itt. Nemzeti szinten már vannak egységes szabályok, és a követelményeket a különböző bankok bankokkal kapcsolatban ki lehet alakítani az előírások kapcsán, és a makroprudenciális eszközöknél ugyanezt tetjük európai szinten, kialakítunk egy egységes keretet, és aztán minden egyes tagállam, hogy úgy mondjam, növelhet vagy csökkenhet ilyen tőke puffereket, hogy elkerüljük a veszélyeket és a buborékokat és ehhez persze egy európai szintű ellenőrzésre van szükség, jól kell ezt végezni, nem szabad ezt elhatárolni másoktól nemzeti szinten. Ezt meg ez akkor tehető meg, hogyha az EKB megkapja a, nem, a jogot, és a nemzeti felügyeleti hatóságok is ilyen irányba dolgoznak, és az Európai Rendszer Kockázati Testület is alaposan figyeli, hogy mi is történik ezekkel az eszközökkel. De az eszközök legyenek ugyanazok. És a mechanizmusokat lehet aztán testre szabni. Thank you. On, on, on the first issue on... Köszönöm. Az első kérdéssel kapcsolatban, a költségvetéssel kapcsolatban természetesen eh, megvan a folyamatunk a bizottságunkban az elfogadására, a javaslattételre. Sajnos az Európai Bizottság csökkentette a számokat. Eh, világosan kell fogalmaznunk, amit mi elfogadtunk költségvetési számok, az volt a minimális lehetőség. Eh, tehát mm, ezt mindenképpen világosan el kell mondani, hogy minimális szintre szorítottuk, és köszönjük a támogatásokat. Mi a következménye, hogyha nem kapjuk meg a pénzt? Egyértelműen kell fogalmaznunk. Megvan a korlátja annak, hogy mennyire lehet szűkíteni a tevékenységünket, akkor bizonyos projekteket nem tudunk elvégezni. Ezt átlátható módon meg kell mondanunk. Például IT, tehát technikai infrastruktúrára van szükség a központi nyilvántartás létrehozásához, ugyanúgy, ahogy itt a kollégák is mondták, hogyha nem kapjuk meg a pénzt, akkor fel kell függeszteni ezt a projektet, és azt hiszem, hogy az igazán rossz hatással járna. Aztán az emberi erőforrás oldal. Ugye emberekre van szükség, akik ezt a független elemzést elvégzik a szabályozáson kívül például azt is kérik, hogy értékeléseket is végezzünk, például a Solvency 2 kapcsolatban, hosszú távon, tehát ahhoz, hogy színvonalas minőségi elemzéseket végezhessünk a döntések alátámasztásához, és ezek függetlenek legyenek, meg kell fizetni az embereket. Úgy gondolom, hogy az igazi értéke az én hatóságomnak az az, hogy jó embereink vannak. Minél jobb embereket kell felvenni, hogyha ambiciózus munkát akarunk végezni, ami a fogyasztókat illeti, és Sánchez Presedo úr már említette a pénzügyi közérthetőséget, meg hogy az emberek értsék a pénzügyi dolgokat. E, ezen is dolgozunk a közös bizottság szintjén, fejlemények várhatók, de hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy valamit megemlítsek. Én a pénzügyi oktatás híve vagyok, úgy gondolom, hogy javítani kell ezt, minden ezt mutatja, de ugyanakkor világosan ki kell mondani, hogy ez nem panacea, tehát nem a fogyasztókra kell a döntéshozatal egész súlyát tenni, nem igaz, hogy az információk birtokában a fogyasztók mindig racionális döntést hoznak, ez nem igaz. Jó információkkal kell ellátni őket, összehasonlíthatóbbakkal, standardebb jellegűekkel, ugyanezt javasoltuk ugye az egyéni nyugdíj alapok esetében, illetve a fogyasztóvédelmi területen is. Tehát a jobb tájékoztatás, nem több, hanem jobb és összehasonlíthatóbb információk nyújtása az a fontos illetve a biztosításnál és az ösztönzés, ahogy említettük, ugyanolyan releváns a termékekhez képest az IMD kettes irányelvnél is javíthatunk, lehetőség van javítani ezen a területen. Tehát paradigmaváltásra van szükség, a nyilvánosságra hozatal fontos, de az még nem minden, tehát az informálás nem old meg mindent, nagyon nagy átláthatóságra, jó üzletmenetre van szükség, és a, a mm, üzletmenet megfelelő vitelére. Csak azzal, hogy az emberek értik a pénzügyi dolgokat, még nem oldódik meg minden Köszönöm szépen. Szemembe süt a nap. Hát nagyon érdekesek voltak ezek az előadások, illetve a kérdésekre adott válaszok is. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy hasznot hoztak a mi szakbizottságunk számára. Nagyon szépen köszönjük, és várjuk a következő alkalmat. Köszönjük a tolmácsoknak, és végre egyszer sikerült majdnem időben befejezni a munkát.